Tehát 82 Nikulescu. Lezárom a szavazást. Szilvesztri szúr szavazatával együtt elfogadtuk. Most pedig tovább lépünk a 84-es olejnicsákra. Mellette készfeltartással ellene tartózkodik, elutasítottuk. 83 jár mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük. Elektronikusan szavazunk. 83 jár, megnyitottam a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk a 83-at. Szavazat egyenlőség. 85 kézfeltartása mellette, élvöd mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 86 Szikierszki mellette, ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. 87 Ferreira mellette. Ellene. Ki Elutasítottuk. 88 Ferreira mellette. Ellene. Tartózkodik? Elutasítottuk. 89 Nikulescu mellette. Ellene tartózkodik, elutasítottuk. Ellenőrizzük. Elektronikusan szavazunk a 89-es Nikulescu-ról. Megnyitottam a szavazást. Lezártam a szavazást. És az eredmény elfogadtuk. 90 hajzling kézfeltartással mellette ellene ki tartózkodik, elutasítottuk. 91 Gabriel mellette, ellene tartózkodik. Azt mondanám, hogy elfogadtuk. 92 Ferreira mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 93 Gabriel mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 94 Ferreira mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 95 Ferreira mellette, ellene, kitartózkodik, elutasítottuk. 96 Élvört mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 97 Szilvesztris mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Nem, nem, egyesek jelzik, hogy mégsem, de aztán jár, 98 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 99 Dancsila mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 101 Szikierszki mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 102 Szilvesztris mellette ellene kitartózkodik, elfogadtuk. 100 Gyújjuk Csava mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 103 Ferreira mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 104 Dorfman mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 105 Nikulescu mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 106 Szikierszki az előadó mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 107 Ferreira mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 108 Nikulescu mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 109 Szárbú mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 110 Ferreira mellette ellenem tartózkodik, elutasítottuk. 111 Ferreira mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 112 jár mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük elektronikusan. Megnyitom a szavazást. 112 jár módosító. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 113 barácsú mellette. Mellette, ellene, tartózkodik. Elutasítottuk. 114 álves mellette, ellene, tartózkodik. Nem értem, hogy mi történik itt. Szavazzunk elektronikusan, mondja az elnök. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 114, elfogadtuk. Jelentős többséggel kézfeltartással, 115 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 116 Dáncsila mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 118 jár mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 117 Dorfman mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 119 Szikierszki mellette nem, nem, mondja az elnök úr. 119-120 tulajdonképpen, ah, azt visszavonta az előadó, tehát jön a 110, 121, hierik mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. Rátérünk akkor a preambulum bekezdésekre, minél gyorsabban. Négyes bekezdés, élvöd mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. Ötös mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hatos, iarik, mellette, ellene, kitartózkodik, elutasítottuk. Hetes mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. Nyolc, iarik mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. Tíz, Ferreira mellette, ellene, valaki tartózkodik, elutasítottuk. 11 lyukcseve mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. És jön a 9, Barácsó mellette, ellene tartózkodik. Azt hiszem, hogy elfogadtuk, mondja az elnök. Mert csak figyelik, hogy mi történik itt a szavazáson. Tehát 12 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 13 jegle mellette, ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. 14 barácsú mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 15 jerik mellette, ellene, tartózkodik, és ezt elfogadtuk. 16 Wojciechowski mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Azt hiszem, mondja az elnök. 17 élvőd mellette. Nem, azt törölték, mondja az elnök. Akkor mégis szavazunk, 17 élvöd mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. Jön a 18, Dorfman mellette, ellene, tartózkodik. Azt hiszem, hogy ezt ellenőrizzük elektronikusan. Tehát Dorfman 18, elektronikusan szavazunk, megnyitottam a szavazást. Lezárom az elektronikus szavazást. És ezt elfogadtuk, a 18-ast. Jön a 20, járik mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 19 szárbú mellette, ellene, Ja, mondja az elnök, erről nem szavazunk. Tehát akkor jön Lői Erik e, 21 mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 22 Jerik mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 23 mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. Nem, mégsem. Nem, az elnök javítja magát, elfogadtuk. 25 Ferreira mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 24 Élvörd mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 26 jár mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 27 Élvörd nem, javítja magát az elnök, 29 tehát 29 Ferreira a következő, mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 28 Szikérszki mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 31 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 30 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 32 Alves mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 33 Dorfman mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 34 Szárbú mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 36 Roduszt mellette, ellene, tartózkodik. Ellenőrizzük elektronikusan. Megnyitom a szavazást, tehát 36 Roduszt Le is zárom a szavazást, és az eredmény elutasítottuk. 35 élvöd mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 37 Ferreira mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 40 Ferreira mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 38 Barácsó mellette, ellene kitartózkodik. Azt hiszem, hogy elfogadtuk. Kicsit furcsa a helyzet, mert ez egy SND kollégától jött indítvány, az SND viszont elutasította, ellenőrizzük elektronikusan. Tehát megnyitom a 38-asról a szavazást, Barácsú 38. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 38 Barácsó, elfogadtuk. Hát ilyen a politika, ugye? 39 szárbó kézfeltartása mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 42 mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 43 Ferreira mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 44 Ferreira mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 45 mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 47 mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. Most pedig következik a 46 Dancsila mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 48 Ferreira mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 49 Dáncsila mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 50 Péter jár mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 51 Wojciechowski mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 52 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk 53 mellette, tehát 53 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 54 Ferreira mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 55 Gabriel mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Most, kollégák, szavazunk az állásfoglalás egészéről a módosított formában. Ezt elektronikusan tesszük, és megnyitottam a szavazást. Lezárom a szavazást. és 22 igen, két nem, négy tartózkodás mellett elfogadtuk. Gratulálok az előadónak, Szikielszki úrnak, az, el, az elnök helyettesünknek. Úgyhogy akkor ezt a kérdést lezártuk. Aztán említettem Reimez asszony ötös pont alatt szereplő témáját, azt januárra toltuk ki, úgyhogy most ezt átugorva rátérünk a hatos napi rendi pontra. Allora, colleghi, punto 6, un punto molto importante. Most, kedves kollégák, igen, fontos témához kerültünk. Hatos napirendi pont a mezőgazdasági termékek belső piacon és harmadik országokban történő megismertetésével és promóciával kapcsolatos intézkedések. Megismerjük tehát a javaslatot arról szól a kérdés, hogy az Európai Unió tud-e versenyezni például az Egyesült Államok, illetve más vezető piacokkal. Azt gondolom, hogy ezen a téren jelenleg jócskán le vagyunk maradva. Ezzel a témával kapcsolatban bizonyára emlékeznek rá, hogy a múlt héten Strasbourgban is volt vita, prezentálták a Csolos biztos úr bizottsági osztályának a, az álláspontját. Most hát ezzel a témával folytatjuk, tulajdonképpen ebben a témában vitázunk tovább. Meg is adom a szót kollégáknak, Eszter Heránz Garciának. Parancsolj Eszter, utána egyébként eh, folytatódik majd a vita. Tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, azt gondolom, hogy eh, kezdhetjük eh, most egy kicsit több időnk van, mint múlt hétfőn. Szóval kezdhetjük azzal, hogy ismételten gratulálunk a bizottságnak és Csalos biztos úrnak a javaslatért, a felvetésért, amivel igyekeznek javítani az európai termékek pozícióját a nemzetközi piacokon. Azt gondolom, hogy a parlament az egész ciklusa alatt ezt a célt végig támogatta. Természetesen a termékeinknek az európai piacon belüli pozícióját is igyekszünk javítani. Szintén olyan kérdés ez, amivel a parlamenti ciklus kezdete óta komolyan foglalkozunk. Egyre nehezebb a verseny a harmadik országok piacain, így aztán egyre inkább szükség van az ilyen intézkedésekre. A bizottság és a biztos úr különösen érzékeny erre a kérdésre, és eh, hát ennek már korábban is jelét adta az elmúlt évek során. Jó néhány éve eh, dolgoznak egyébként a bizottságnál ezen a konkrét javaslaton. A promóciós és tájékoztató kampányok eh, igen hasznosak a, az árak csökkenése miatti válság, illetve esetleges egészségügyi járványok kapcsán. Nem régen volt például E. coli eh, járvány bizonyos eh, rosszul kezelt eh, termékek miatt az európai piac egyes részein. Ilyen helyzetekben a promóció mindenképpen nagyon hasznos lehet. Azt gondolom, hogy egyre jobban használjuk ezeket az eszközöket. Sajnálatos, hogy jó néhány éve nem volt már a kapban ilyenfajta termék promóció. Ez a javaslat egyébként nyitott fülekre talált, igen, népszerű az, az iparágon belül is. Úgy tűnik, hogy már döntés is született arról, hogy a mezőgazdasági termékek tájékoztató kampányait intenzívebben fogják folytatni. az ilyen tevékenységek költségvetését már meg is növelték. 6,1 illetve 61,5 millió euró javítja magát a beszélő a 2013-as költségvetés. Erről több mint 200 millióra emelkedik majd 2020-ra. Tehát igen, komoly mértékben emelkedik az ilyen célokra szánt büdzsé a bizottság javaslata szerint. Ez a költségnövekedés a márkák népszerűsítésére is lehetőséget nyújtana a termékek eredetének ismertetésén túl. Ezt ugye a jelenlegi jogszabályok még nem engedik meg. A márkák és a mm, származás megismertetése, népszerűsítése a mezőgazdaság, illetve élelmiszer szektor egyik legfontosabb igénye, hiszen ezek segítségével lehetne a legjobban kihasználni úgy az Európai Unió, mind a mezőgazdaság és élelmiszeripari szektor szereplőinek a lehetőségeit. Minden esetre, ha megvizsgáljuk a helyzetet, arra juthatunk, hogy az egyes márkák népszerűsítése nem csak az érintett konkrét márkáknak, cégeknek válna az előnyére, hanem az egész szektornak, ami érintve van, hiszen ők is kihasználhatnák a népszerűség növelést, ami, növekedést, ami az egyes márkák népszerűsítésével beállna. Így aztán eh, szerencsésebb lenne, hogy az Európai Unió nagyvonalúbb lenne és nyitottabb lenne az egyes eh, márkák eh, népszerűsítése, támogatása terén parlamenti képviselőként kíváncsi lennék arra, hogy a bizottság hogyan eh, kívánná megjeleníteni az egyes márkákat, illetve konkrét termékeket az ilyen kampányok során, hiszen hát talán jó lenne az, hogyha erről konkrétabb információkkal rendelkezne a szektor, illetve az ep kollégák is. A versenyügyi eh, jogszabályok eh, korlátozásait teljes mértékben figyelembe veszi, tiszteletben tartja a bizottsági javaslat. Vannak azonban hát ezzel és más kérdésekkel kapcsolatban is még függőben levő problémák, kérdések, például kereskedelmi egyeztetésekre van szükség az Egyesült Államokkal, Kanadával, vagy éppen a Mercosur országaival határozott, erős európai promócióra van szükség ezeken a piacokon, hiszen ez igen nagy értékű lenne az állattenyésztés, a mezőgazdaság és az élelmiszer termelés számára. Az európai termelés kapcsolatban igen fontos megfelelően tájékoztatni a fogyasztókat. Fontos, hogy ismerjék az európai mezőgazdasági termékek tulajdonságait, és ezzel differenciálhassuk a termékeinket a harmadik országok eh, termékeitől. Nem eh, kaphatnak eh, előnyösebb, preferenciális elbánás a termékeink, viszont tájékoztathatjuk a fogyasztókat a tulajdonságaikról, például arról, hogy hát milyen egészségi hatásaik vannak, illetve milyen minőségűek. Fontos megismertetni mindenkivel a minőségbiztosításon, élelmiszerbiztosít, élelmiszerbiztonságon, környezetvédelmen dolgozó szakértők munkájával. A végrehajtó bizottság igen fontos eredményeket ért el például azáltal, hogy központosította a tevékenységeket a bizottság kezében. A korábban felmerült, illetve jelenleg is felmerülő problémák kezelésére ez jó lehetőséget nyújt. Megjegyezném egyébként, hogy véleményem szerint az, hogyha 71%-ot a költségek 71%-át a külső piacokra szálljuk, akkor hát kevés marad a belső piacon történő fellépésre, már pedig az európai termékek főpiaca, a belső piac, a saját piacunk, és hát ezért érdemes itt határozottabban fellépni a külső országok piacaival szemben úgyhogy talán érdemes lenne módosítani a, a számarányokat. Az a fontos, hogy a termelésünk számára lehető legnagyobb növekedési lehetőségeket keressük, és hát itt erre talán a külső piacokon van lehetőség, de hát azt gondolom, hogy nem szabad megfeledkezni a belső piacról sem. A borpiacra kapcsolatban már most is vannak támogatások, bizonyos nemzeti szintű programok esetében, de azt gondolom, hogy ezt európai szintre emelni jó gondolat lenne. Nem szabad megfelelkezni az ilyen piacokról, hiszen Európa mezőgazdasági iparának egyik legismertebb eleme, egyik zászlós hajója a boripar. A javaslat viszont azt írja, hogy csak általános tájékoztató és promóciós kampányokban vehet részt a bor, tehát olyan kampányokban, amelyek más termékeket is érintenek. Ennek eredményeként a borlát az egyetlen olyan termék, európai termék, ami külön kampányok előnyét nem élvezheti az unión kívül. Azt gondolom, hogy ezt a kérdést meg kell vizsgálni, hiszen már korábban is felvetették, hogy a több országos kampányokban a bornak nem igen nagy az szerepe, nem túl szerencsések ezek a kampányok, hiszen az országok nem egyeztetnek és nem élnek a lehetőségekkel. Azt gondolom, hogy ezt a problémát kezelni kellene, az Európai Bizottság talán élni, élni is tudna valamiféle javaslattal. Aztán a promóciós intézkedések nemzetközi társfinanszírozását és a tájékoztatási kampányok nemzetközi társfinanszírozását is megszüntetnék. Ez némi aggodalmakra ad okot a, az ipar részéről. Ezt is azt hiszem, hogy érdemes megvitatni a kollégáimhoz és a bizottsághoz is fordulok. Azt gondolom, hogy ezek az intézkedések, vagy ez a módosítás azokat a cégeket hozna előnyösebb helyzetbe, akiknek hát, nagyobb források állnak rendelkezésükre talán érdemes lenne megemelni a társfinanszírozást olyan helyzetekben, mint például a mezőgazdasági válságok, hogy ne kerüljenek hátrányba azok a cégek, amelyeknek kisebb források állnak rendelkezésükre. Ezen kívül a mezőgazdasági termékekkel kapcsolatosan kérném a bizottságot, hogy ismertesse velünk, hogy hogyan igyekszik majd javítani a reakció képességet, a reagálási képességünket, annak érdekében, hogy hatékonyabban tudjunk reagálni például a válsághelyzetekre. Jelenleg az a helyzet, hogy válság esetén a bizottság nem tud gyorsan, agilisan, hathatósan fellépni és megoldani a e, hirtelen beállt súlyos helyzeteket. A javaslat az első melékletben ismerteti azokat a termékeket, amelyek kampányok tárgyát képezhetik. Ez a kör bővült. Kíváncsi lennék a kollégák véleményére ezzel kapcsolatosan. Vajon esetleg nem tartják-e szükségesnek a, a támogatható termékek körének további bővítését? Ezen kívül ugye a promóciós felépéseket az Európai Bizottság koordinálja, és ezt még jobban centralizálták, most még több hatáskört kapott a bizottság, amit nem ellenzek, de azt gondolom, hogy nem lenne jó egy új szervezetet létrehozni, hanem a meglevő szervezeti egységekre kellene támaszkodni, és azt gondolom, hogy a már meglévő eszközökkel a szinergiákat kell keresni, hiszen az Európai Unióban már vannak eh, hát ide köthető eh, kezdeményezések. Ezen kívül további tájékoztatást kérnék a bizottságtól arról is, hogy milyen gazdasági, eh, pénzügyi oldala lehet ezeknek az intézkedéseknek, és hogyan fogják azokat finanszírozni. Lehetséges-e, hogy valamilyen más forrásokat irányítanak át majd erre a célra? Azután érdekelne a programok kiválasztásának kritériumrendszere is, főleg az egy konkrét tagállam által irányított programok esetében. Azt gondolom, hogy ebben a tagállamoknak komoly hatásköröket kell adni, hiszen ha már egyszer a program levezetése, menedzser és az ő feladatuk, akkor dönthessenek is arról, hogy mi lesz a tartalma. Azt gondolom, hogy az éves tevékenységi terv bevezetése az igen jó gondolat, hiszen hát, stratégiai lehet így a megközelítés, és azt gondolom, hogy az is nagyon szerencsés, hogy egyféle orientációs platformot is létrehozna az iparági szereplők számára. Arról azonban nem szabad megfeledkezni, hogy már dolgoztunk például a logók és szlogenek területén, és igyekezni kell a szinergiákat megtalálni, a már meglevő dolgokra támaszkodni, és nem csak új információkat generálni, amiket aztán megpróbálunk eljutatni a fogyasztóknak. Azt összességében elmondanám, hogy igen, jó a javaslat, igen, pozitívnak találom, de további javításokra, módosításokra természetesen lehetőség és szükség van, például ilyen fórumokon, mint ez a mai vita. Köszönöm szépen. Rendben, köszönöm szépen. Nos, néhányan már jelentkeztek szóra, kezdjük is meg a vitát. Jim Nicholson a szó először, parancsolj. Köszönöm szépen, a szót, elnök úr, és szeretnék köszönetet mondani az előadónak is. A költségvetési összeg megnövelése mindenképpen szerencsés. Ezt mindenképpen támogatom. Személy szerint én úgy gondolom, hogy a külső promócióra kell koncentrálni, nem pedig a belső, az európai piacon belüli promócióra, hiszen itt van nagy lehetőség a növekedésre, és hosszabb távon itt térülnek meg a befektetések. Azt gondolom tehát, hogy erre a területre kell koncentrálnunk. A nemzetközi piacot nem szabad meghagyni másoknak, aktívnak kell lennünk ezen a piacon, és hát meg kell ismertetnünk az európai termékeket minden országban. A társfinanszírozással kapcsolatosan azt gondolom, hogy szerencsés, hogy ezt beszüntetjük, hiszen ez sok lehetőséget nyújt arra sokaknak, hogy a, a finanszírozásokat a saját területekre irányítsák át. De hogyha megszüntetjük a társfinanszírozást, akkor közvetlenebb lesz, egyszerűbb lesz a program hosszabb távon, és igen, jó lehetőségei lesznek a kis termelőknek így is. Azt gondolom, hogy a kis cégekre kell koncentrálnunk, nekik kell lehetőséget biztosítanunk. Fontos, hogy ők hozzáférhessenek ez ilyen lehetőségekhez és kaphassanak megfelelő promóciót. Meg kell ismertetni velük ezt az alapot majd. Azt jól jónak tartom, hogy ez ügynökségek száma csökken, nem lesznek újabb ügynökségek, amelyek részt vesznek ezekben a folyamatokban. Úgyhogy a bizottságnak és a, konkrétan a biztosnak az ilyen irányú javaslatait támogatni tudom. Aztán a feldolgozott eh, termékek eh, felvétel a listára megint csak szerencsés azt gondolom, ez sokat segít a helyi termelőknek, és a hosszú távú eh, helyzetüket javíthatja. Nem szabad azonban túl sok mindent felvenni a programban mert akkor kevés pénz jut egy-egy elemre. Ez mindig komoly kockázat egy-egy új programnál, egy-egy új fellépésnél, hogyha hát túl sok mindent akarunk csinálni, akkor szétforgácsolódnak az erőforrások, úgyhogy szerencsésebb, hogyha célzottabb és hát ennek köszönhetően hatásosabb az intézkedés. Legalábbis nekünk ez az álláspontunk. Elnézést kérek itt a zajokért, egy pohár teát is próbálok közben szerezni, mondja a beszélő. Azt gondolom, hogy Hát ugye ez szó volt arról, hogy a Made in Europe márka az túl általános, ha csak azt próbáljuk elterjeszteni, megismertetni, hogy Európában készül termék valami, vagy ezt a fogalmat bevezetni. Végig kell gondolni, hogy érdemese ezzel, ebben az irányban megindulni. Hosszabb távon egyes márkák esetében azt gondolom, hogy persze érdemes azt is hát, hangsúlyozni, hogy az európai termék, de a belső piacon ez a meglevő helyi márkáknak hátrányára is lenne, hiszen rengeteg féle helyi termék készül Európa szerte, ugye északon, délen, keleten, nyugaton az unió legkülönbözőbb részein, igen gazdag a termék eh, kínálat, és azt gondolom, hogy nem szabad ezt eh, károsítani egy egységes európai eh, image kialakításával, vagy márka kialakításával. a legkülönbözőbb termékek esetén, hát minden ország a maga termékeit kedveli, például a sajt esetében is, meg hát sokféle mezőgazdasági termék esetében is, hát sok évtizedes hagyományok vannak. Azt gondolom, hogy a tagállamon belüli promóciót is elő kell segíteni, a nélkül, hogy az egyes egyedi márkák felépítésére szánt erőfeszítéseket károsítanánk. Nos, Elnök úr, ennyit szerettem volna elmondani. Nagyon várom már az előadóval való közös munkát. Bízom benne, hogy igen, hatékony javaslattal tudunk előállni, és hát ennek köszönhetően nőhet majd a piaci részesedésünk. Köszönöm. Thanks a lot, Jim. Adesso darei la parola a Irace. Köszönöm szépen. Jim, most pedig Perez asszony. Presidente. Köszönöm, elnök úr. Nos, az előadó igen, részletesen beszélt, azt gondolom, hogy többé-kevésbé az összes fontos kérdése kitért a bevezetőjében, ami szerepel a véleményben. Köszönöm is neki ezt az igen részletes és pontos bevezetőt. Sok más hozzátennivalom nincs is, azt gondolom, hogy mindannyian egyetértünk abban, hogy igen fontos ez a rendelet. Igen komoly kívás áll előttünk most a e, mezőgazdasági termékek promóciója terén, és nagyon fontos, hogy ebben sikeresek legyünk. A parlament is a maga részéről igyekszik megtenni mindent ennek érdekében, például a e, termék minőség e, skála bevezetésével. Azt gondolom, hogy talán ezen a téren kell aktívabbaknak lennünk, akkor, amikor hát majd a közös agrárpolitika tárgyalásai lezárulnak. Nagyon sok pozitív eleme van ennek a javaslatnak, a származás és a márka is megjelenítése kerüljön a kampányok során. Azt gondolom ez igen hasznos, és több más igen pozitív elem is van a bor és szőlő szektorral kapcsolatban külön is megszólalt az előadó, azt gondolom, hogy mindenképpen jogos a felvetése, támogatni tudom az általa elmondottakat, nem szabad diszkriminálni a borszektort a többi szektorral szemben a, az európai mezőgazdasági termékek promóciója kapcsán. Ezen kívül annyit jegyeznék még meg, hogy ebben a kérdésben többféle nézőpont képzelhető el, például a társfinanszírozással kapcsolatosan. A bizottság fe, ezt az egész lehetőséget kizárná, megszüntetné a társfinanszírozást annak érdekében, hogy csökkenjen a bürokrácia, és hát gyorsabban, egyszerűbben lehessen lefolytatni ezeket az eljárásokat, de nekem megvannak a magam kételjei a dologgal kapcsolatban. Nem biztos, hogy szerencsés, hogyha teljesen kizárjuk ebből a tagállamokat. Minden esetre szerencsés az, hogy egyes esetekben a tagállamoknak lehetősége van más módon részt venni a promóciós kampányokban. nincsen végleges álláspontom a dologgal kapcsolatban, azon, hogy nem biztos, hogy jó kategorikusan kizárni a tagállamok részvételét, valahogy talán meg lehetne oldani azt, hogy mind a két cél teljesüljön, tehát egyszerűsödjön az ügyintézés, de mégis lehetősége maradjon a tagállamoknak részt venni a kampányokban. Köszönöm. Köszönöm szépen. Dortmund úr. Igen, köszönöm szépen. Elnök úr, rövidre tudom fogni azért, mert az, eh, ami az előadóasszony részéről, illetve a kollégáim részéről elhangzott, azt én teljes mértékben osztani tudom. Csak két pontot, kérdést említenék meg. Nagyon fontos az, hogy amennyiben az lehetséges, lehetőleg átfogóbb, eh, legszélesebb módon adjuk át a pénzt a piaci szereplőknek nem tartom jónak azt, hogy Brüsszelből irányítsák a reklámkampányokat esetleg olyan európai termékekkel kapcsolatban, amelyek nincsen kis a piacon, ami az európai e, bort, illeti európai banán, stb. Így, ez így nem létezik. A fogyasztók számára látható márkákat kell megcélozni, meg kell tennünk minden tőlünk telhetőt azért, hogy a fogyasztó akkor, amikor bemegy a boltba, akkor jól lássa a terméket. Ezzel összefüggésben észszerűnek gondolom, észszerűnek gondolom azt, hogy európai pénzekkel olyan márkákat reklámozzunk, amelyek, amilyeknek számítanak. Nézzük meg, hogy az általunk egy hónap, egy évvel ezelőtt eldöntött minőségi csomagban mit tartozik az oltalom alatt álló eredet megjelölése vagy földrajzi jelzéssel rendelkező termékeket támogassuk, pozícionáljuk a piacon. Ne kereskedelmi márkákat helyezünk el a piacon, nem ez a feladatunk. Ez a kereskedelmi márkák vezetőinek a feladató, feladata, illetve a forgalmazók feladata. Mi azt mondjuk, hogy az európai minőségi termékeket célozzuk meg, de a minőségét célozzuk meg ezeknek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Anyasz úr, köszönöm szépen, elnök úr. Az európai jelző használata kétértelmű az élelmiszer esetében. Ez nem pontos. Nyolc vagy kilenc olyan tagállam van Európá, ö, olyan ország van Európában, amely nem tagállam. A ö, fehér orosz vagy ukrán termékekre nem szívesen áldoznám a brit adófizetők pénzét. Vannak olyan országok is, amelyek tagállamok, csak éppen nincsenek Európában. Tehát mm, azért, amikor az európai jelzőt használjuk, akkor legyünk egy kicsit óvatosabbak ennek használatában. Most pedig meg fogom adni a szót a bizottságnak. Fesdájlen úr van ma itt velünk. De nem, nem Luis. Luis, Luis Carosantos úr. Perguntar a Sr. Ánio, ele acaba de dizer que não concorda Ön azt mondta, hogy nem tud egyetérteni azzal, hogy a brit adófizetők pénzét arra használják, hogy más uniós országok termékeire költség, ezek reklámozására költség. De ön ö, azt támogatná, hogy brit termékeket ö, támogassanak, reklámoznak más adófizetők pénzéből? Nos, ami a Hát ha a francia, eh, franciák mások összeállnának, eh, hogy a brit termékeket reklámozzák, az jó lenne, de nem így eh, van. Vannak olyan országok, amelyek nettó befizetőnek számítanak, tehát többet fizetnek be, mint ki. Sajnos minket ez a rendszer nem igazán segít. Köszönöm szépen a megjegyzéseiket. Most pedig a bizottságnak szeretnék köszönetet mondani és meg is kérem, hogy nyilatkozzanak bizottság. Köszönöm szépen, jó reggelt kívánok mindenkinek. Megpróbálom a kérdéseket megválaszolni. Um, Nézzük akkor a társfinanszírozást, illetve hogy miért szűnne ez, szűnne ez meg. A tagállamok részéről a társfinanszírozás azt jelenti, elnök úr, hogy ez egy kivétel a szabály alól az első pillér keretében. Tehát ezt a kivételt kellene eltüntetni, megszüntetni. És ez egy egyszerűsítésből adódik. A programok kiválasztásának az egyszerűsítése vezet ide. És a tagállamok kezdik majd a változásoknak a sorát. Elérhető a társfinanszírozás, a 80%-ot, 50% a bizottsági rész, 30% a tagállami rész. És ez csökkenti a pályázóknak a felelősségét, illetve az utóbbi években a minőséget is rontotta. A saját programjaikat a tagállamok továbbra is maguk finanszírozzák a mezőgazdasági termékek területén az állami támogatásokra vonatkozó szabályokat betartva. A második kérdés pedig arra vonatkozik, hogy a belső piac, illetve a harmadik országok között hogyan teszünk különbséget, és hogyan részesítjük előnyben a harmadik országokból származó termékeket. Itt változó helyzetről beszélhetünk. A külpiacon új megoldásokat kell találnunk, a kihívásokra a mezőgazdasági, illetve élelmiszertermékek, a világpiaci színvonalat hozzák, és egyszerűen drágább a belső piacon elérhető termék. Az európai fogyasztókat tájékoztatni kell a termék jellemzőiről. Szeretném hozzátenni, hogy csak 30%-ot fordítunk a harmadik országokkal való kapcsolatokra, és ezt túl kevésnek tartják. Ne felejtjük, hogy a külső piacok vonatkozásában elvetettük azt az eszközt, az export támogatást már nem alkalmazzuk. Tehát gyakorlatilag ezt megszüntettük, eltöröltük. A növekedés lehetőségét azonban elsősorban a harmadik országok hordozzák. 2050-ig az ASEAN mezőgazdasági import növekedés elérheti évente a 17 milliárdos értéket. Tehát úgy gondolom, hogy ez egy olyan Jolly Joker lehetőség az európai élelmiszer előállítók számára, amelyel élni kellene. és ha mondjuk egy 200 milliós lehetőségünk adódik a piacon, akkor ezt nem kellene elveszíteni. Egy 200 milliós keret mellett még 25 százalék, 50 millió euró a belső piacon, és akkora érték, hogy ezt fel kellene használni. Tehát ne felejtjük el, hogy a belső piacban is komoly lehetőségek maradtak meg. Megállapíthatjuk, hogyha az egyik termék egy másikat kiszorít a piacról, és hogyha ez a termék harmadik országból származik, akkor keressük a problémára a megoldást, hogy ne menjen a mi termékenk rovására a külföldi termék behozatala. Nézzük akkor most a származási országokat, illetve a különböző jelzések alkalmazását. Hogyan lehet a promóciós kampányokban alkalmazni ezeket a jelzéseket. Európai eredetű termékeket népszerűsíthetünk, és ez persze úgy működik, hogy kiegészíti a többi programot. Természetesen az európai polgárok felé egy európai üzenetet szeretnénk közvetíteni ezekről a termékekről, amely kiegészíti az egyébként közvetített üzeneteket. Hogyha több jelzés és rendelkezésre áll, akkor ezeket egymással összhangban kell kezelni, tehát teremtsük meg az európai eredetű termékeknek a láthatóságát. Természetesen a márkát és a terméket, termékkört igyekezzünk összekapcsolni a fogyasztók fejében. a kijelzést természetesen soha nem önmagában, hanem az európai háttérre vonatkozó üzenettel mm, kombináltan kell alkalmazni. Aztán, ami a származást illeti, továbbra is az a véleményünk, hogy a belső piaci szabályokat tiszteletben kell tartani, be kell tartani, hogyan élhetünk akkor a származás feltüntetésével. Egy adott földrajzi térség vonatkozásában az onnan származó termék megjelölhető aként. Tehát erre megvan a lehetőség. A belső piacon ez egy másodlagos üzenet. Az eredeti üzenet az, hogy európai termékről van szó. Tehát az elsődleges üzenet, tehát úgy szól, hogy európai származású termékről van szó, és ez ugyanazon a szinten tudatosítandó, mint a termék egyéb jellemzői. A programok kiválasztása és az eljárás tekintetében. Ahogyan látták is a javaslatunkban, a célunk az egyszerűsítés. Tehát egy kapus kiszolgálást, egy ablakos kiszolgálást szeretnénk a bizottság részéről. A jelenlegi két szint helyett. A tagállamok és a bizottság évente egyszer egyeztetik majd a munkaprogramjukat. Eddig évente kétszer tették. Tehát ez azt jelenti, hogy a tagállamokkal közös kezelést biztosítanak a programok számára, a programok kiválasztása során. Tehát amikor javaslatot tesznek a programra a bizottságnak, akkor minden ebben az egy körben lezajlik. És az Európai Bizottság közvetlenül irányítja, kezeli e- ezeket a programokat. Miért javasoljuk, hogy a tagállamokat hagyjuk ki a programok kiválasztásából. Ez úgy gondolom, hogy a kedvezményezettek érdekét szolgálja. Gyorsabb lesz a kiválasztás ezáltal. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy megvannak a korlátai a kétkörös elbírálásnak. Hát megterhelő, administratív, illetve lassú ezért a bizottság azt javasolja, hogy egy végrehajtó ügynökség vegye kézbe ezt a feladatot. Egy meglévő ügynökséget alkalmaznánk erre, és nem hoznánk újat létre. Ez megnöveli a lehetőségeinket az itt szereplő programok közvetlen kezelése, illetve a technikai támogatás, technikai segítségnyújtás terén nagyobb mozgástér alakulna ki és a népszerűsítést is ez szolgálja. A bizottsági szakértők állhatnának ennek a hátterében. 200 millió a javasolt keret, és a bizottság a promóció miatt további létszámot kellene, hogy felvegyen. Tehát azt javasoljuk, hogy készüljön egy elemzés a végrehajtó ügynökségnek a költségeiről, illetve a hasznáról. Akár egy új ügynökség összehasonlításával a másik alternatívát is figyelembe véve, hogy egy meglévő ügynökség végezze ezt a feladatot. Tehát láthatják, hogy a célunk az, hogy minél előbb kiválasztásra kerülhessenek a programok. és minél gyorsabban tisztázni kellene, hogy milyen intézkedésekre, milyen eljárásokra lesz ennek érdekében szükség. A válság közepette tudjuk, hogy a megfelelő jogalapon nyugodva elvégezhetők az intézkedések, és megismertethetők, népszerűsíthetők, például olyan fontos ügyek esetében használható ez a megoldás, mint mondjuk a madárinfluenza, vagy pedig az E. coli fertőzéseknek a kezelése. Tehát levontuk a tapasztalatot abból, hogy a múltban túl lassan sikerült reagálni ezekre a problémákra, illetve túl lassú volt ezeknek a kezelése. A cél az, hogy rugalmasabbak, gyorsabbak legyünk a válságok kezelésében. Még egy zárszó talán a társfinanszírozásról. Ahogy már említettem, a társfinanszírozás esetében a kiválasztás gyorsítása érdekében mondtunk le a társfinanszírozás tagállami részéről, illetve a tagállamok bevonásáról ebbe a folyamatba. Ahhoz, hogy a programok kiválaszthatók, illetve meghirdethetők legyenek, az segít, hogyha a tagállam nem társfinanszírozó. Továbbá, ahogy említettem, a gazdálkodók, illetve a kedvezményezettek lehetőségeit bővíti ez, mert itt 50 százalék az a mérték, amelyről beszélünk. Korábban a közpénzek mértéke elérhette a 80 százalékot, most pedig ez úgy módosulna, hogy a közpénz társfinanszírozási mértéke 50% és 50% maradna a kedvezményezett finanszírozásában. Ezzel kiegyenlítődik a tagállamok közötti különbség, mert egyes tagállamok támogatták közpénzből a különböző programokat, más tagállamok pedig nem, tehát ennek a diszkriminatív állapotnak vetünk véget. És így egységes játékszabályok érvényesek majd mindenkire a jövőben. Köszönöm szépen, elnök úr! Bene, grazie. Adesso... Köszönöm szépen. Akkor most az előadó asszony kapja meg megint a szót. Gracias a todos. Köszönöm szépen mindenkinek, aki hozzászólt a témához, úgy a kollégáknak, mint az Európai Bizottságnak. Nem kaptam választ minden kérdésre, de nagyon köszönöm az Európai Bizottság részéről érkezett információkat, tájékoztatásokat. Reagálva az elhangzottakra, a társfinanszírozás az gondolom olyan téma, ami hát sok-sok vitára okot fog majd adni a jövőben, biztos, hogy fogunk majd még erről egyeztetni, ahogy egy kolléga elmondta nekünk is, erről még gondolkoznunk kell. Minden esetre azt gondolom, hogy egy valamiben mindenképpen igaza van a bizottságnak, nevezetesen, hogy ha a magáncég, az érintett cég több pénzzel száll be a programba, akkor jobban felelősséget is vállal érte, komolyabban is veszi azt. Amiben nem vagyok biztos, az az, hogy a tagállam kizárása a folyamatból, ahogy ez itt elhangzott, az szerencsés a programok kiválasztásakor, hiszen végül is neki kell majd ellenőrizniük a programokat, azt gondolom, hogy indokolt, hogy a kezdetektől fogva érintve legyenek. Minden esetre egyeztetni fogunk erről a kérdésről, mindenféle szereplővel, mindenféle érintett csoporttal, és igyekszünk a lehető legnagyobb egyetértéssel kialakítani a végleges anyagot. Aztán a 75-25-ös százalék megoszlással kapcsolatban továbbra is azt gondolom, hogy ha jelenleg a harmadik országokban elköltött összeg ugye jelenleg 30 százalék, ezt akarnák 75 százalékra emelni, hát ez elég nagy változtatás, úgyhogy azt gondolom, hogy van miről egyeztetni még Dorfman úr felvetésével egyetértek. Valóban nagyon fontos a belső tájékoztatás és, és népszerűsítés, úgyhogy a mezőgazdasági bizottság tagjaival mindenképpen érdemes megvitatni azt, hogy mennyit szánunk a harmadik országokban zajló promócióra, illetve ugye mennyi maradjon a belső piacra. Természetesen a harmadik országokban zajló promóciók sokkal drágábbak, ez valóban jogos, de mindenképpen meg kell még gondolni a dolgot. Az igazgatónak mindenképpen igaza van abban, hogy az egyszerűsítés a legfontosabb cél. Majdnem meg is győzött engem arról, hogy ha évente csak egy pályázati kiírás van, egy pályázat van, az hát, csökkenti a bürokráciát, kevesebb a bürokratikus munka és költség, mint most, de ahhoz mm, hát ragaszkodom, hogy vegyük figyelembe, hogy ennek megvannak a maga kockázata is, mint hogy annak is, hogy kizárjuk a tagállamokat a folyamatokból. Aztán a végrehajtó ügynökséggel kapcsolatban ugye Nikozon úr is felszólalt, és a biztos úr is a múlt héten beszélt a kérdésről ahogy Nikolson kolléga mondta, nem szabad, nem szükséges új ügynökséget létrehozni, a meglevő bürokratikus egységek elégségesek, és hát azt gondolom, hogy örülhetünk annak, hogyha erre nem költenek további pénzt. Az a fontos, hogy az európai polgárok számára hasznosan költsük el a forrásokat, és ne további bürokráciára, ne további adminisztrációra fordítsuk a költségkeretet. Aztán a válsághelyzetekkel kapcsolatban hát nem volt teljesen világos, hogy mire gondol az igazgató úr, de azt gondolom, hogy mintha arra gondolt volna, hogy a delegált aktusok adnak majd lehetőséget a gyorsabb fellépésre. Én az Európai Bizottság számára jogköröket biztosító delegált jogi aktusoknak nem vagyok nagy barátja hagyományosan, de ebben az esetben indokolt lehet a dolog. Delegált jogi aktusokkal talán elérhető az, hogy ne szenvedjék meg ennyire a válságokat az európai mezőgazdasági szervezetek meg kell gondolni a dolgot, még lehet, hogy felvetődik bennünk egy más megoldás gondolata is, mielőtt még hagynánk azt, hogy valóban delegált jogi aktussal szabályozzuk a kérdést. Aztán Irecse Garcia asszonynak igaza van abban, hogy a minőségi, minőségbiztosítási csomagnak egy fontos eleme még hiányzik, viszont azt nem szabad elfelejteni, hogy ennek az intézkedés csomagnak a célja az, hogy egyszerűsítse a logók, márkák, jelzések rendszerét, és nem az, hogy újakat hozzon létre. Úgyhogy itt is a szinergiára kell koncentrálni, nem új erőfeszítésekre, nem új logókra van szükség, nem új emblémákra van szükség, amiket aztán majd nem ismer meg senki. Úgyhogy racionálisan kell a dolgokhoz hozzáállni, nem kell újabb logókat bevezetni, egyszerűsíteni kell ezen a téren. Aztán a mm, bor disziminációjának megszüntetésével kapcsolatban köszönöm a szocialisták támogatását. Valóban ez a diszkriminatív intézkedés, ez hát mindenképpen káros, és meg kell oldani a kérdést, meg kell szüntetni ezt a, ezt a diszkriminációt. Aztán Anyu kolléga felvetése, ugye az, hogy hát itt az európai termékekre koncentrálunk, itt az Európai Unióra gondolunk valóban, tehát a, a fehér orosz vagy éppen ukrán termékek népszerűsítése nincsen benne a tervekben. Az összes tagállamban van mezőgazdasági, élelmiszeripari állattenyésztési tevékenysége arra, hogy ki tudják használni ezt a, ezt a lehetőséget. Mind a 28 országot célozzuk és azt gondolom, hogy mindenkinek hasznára válhat az, hogyha jobban megismerik az ő termékeit. Egyelőre ennyit szerettem volna elmondani, és hát természetesen megkezdődnek majd az egyeztetések az összes frakció képviselőivel, akik ugye ezzel a dosszéval foglalkoznak, illetve más szereplőkkel is. Azt gondolom, hogy fontos, hogy minden forrásból összegyűjtsük a, az ötleteket, az elgondolásokat, és a lehető legnagyobb támogatással tudjuk benyújtani a módosítókat. Nagyon fontos és érdekes anyag ez, azt gondolom, hogy hatalmas mm, aktát is lehetne belőle írni, de nem az a cél, hogy minél hosszabb legyen a dokumentum, hanem hogy minél legjobb és legtámogatottabb legyen. Köszönöm a figyelmet, és hát mindenkinek kellemes karácsonyt kívánok. Az a célunk, hogy már első olvasatban a lehető legnagyobb támogatottságot kapja, és el is fogadjuk ezt az anyagot. Köszönöm szépen, köszönöm az összes kollégának. Most akkor tovább lépünk a napirend hetes pontjára, de tekintve, hogy a bizottság képviselője még nem ért ide, 10 perces szünetet tartunk, és akkor folytatjuk majd az, a bizottság előadásával. Tehát 10 perc szünet. Weil Edmund Klammer, der die ganze Medienauflassung leider von allein gelesen hat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 Köszönöm,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

Roma.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 Colleghi, riprendiamo i lavori. Kedves kollégák, folytassuk. A következő napi rendi pontunk a bizottság nyilatkozata, közleménye az er, új erdőgazdálkodási stratégiáról, amit idén tettek közzé. Ez az 1998-as erdőgazdálkodási stratégiát hivatott felváltani. A cél az, hogy egy uniós erdőgazdálkodási stratégiát dolgozzunk ki, mely fenntartható, és mely kiaknázza az erdők multifunkcionális szerepét, továbbá figyelembe veszi az erdők szociogazdasági és környezeti aspektusait. A bioenergiával és éghajlatváltozással foglalkozó egység vezetője jött el hozzánk a bizottságtól. Ő egy ismertetőt tart, és utána megadjuk a szót a kollégáinknak. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen a képviselő asszonyoknak és uraknak. Szeretném elmondani, hogy mennyire hálás vagyok azért, hogy még az időn megkaptuk a lehetőséget arra, hogy ismertessük az erdőgazdálkodási stratégiánkat. Az ezzel kapcsolatos munka, én azt mondanám, hogy két éve intenzíven zajlik. Elnök úr helyesen megemlítette azt, hogy a bizottság nyilatkozatot fogadott el az ő stratégiára vonatkozóan, ezt szeptember 20-án tettük meg. Röviden bevezettem a nyilatkozatot, a tartalmát, és elmondom azt, hogy milyen következő lépéseket tervezünk. Az erdőgazdálkodási stratégia, mint ahogy ön is helyesen elmondta, nem egy új stratégia, mert 1998-ra nyúlik vissza, és elérkezett az ide annak, hogy ezt a stratégiát felülvizsgáljuk. Miért is? Azért, mert az erdők világa megváltozott. az erdőgazdálkodási tevékenység központba került, és ez az egyik fő oka annak, hogy úgy éreztük, az erdőgazdálkodási stratégia, a régi erdőgazdálkodási stratégia egy kicsit elavult már. Mi számít újdonságnak? Legalábbis a bizottság szempontjából. Érdemes megjegyeznem azt, hogy ez a kezdeményezés, illetve ez a stratégia olyan stratégia, amelyet hat biztos támogat. Tehát nem csak az erdőkhöz kapcsolódó közösség támogatja azt, hanem a főigazgatóságaink is, a vállalkozási főigazgatóság az éghajlattal, az energiával, valamint a kutatásfejlesztéssel foglalkozó főigazgatóságaink is kapcsolódnak ennek a stratégiának a támogatásához. Mi nagyon szerettük volna azt, hogy ne csak egy érintett véleménye jelenjen meg az anyagban, minden érintett véleményét szerettük volna figyelembe venni az új, a jövőbeli erdőgazdálkodási szakpolitikánkban. Az anyagot két munkadokumentum kíséri. Az egyik az új el, uniós erdőgazdálkodási stratégiával kapcsolatos munkadokumentum, és van egy munkadokumentumunk is, amely az erdő alapú ágazatokkal kapcsolatos lépések tervezete. Nézzük a tartalmat. Nagyon fontos, hogy milyen megközelítést választottunk erdő gazdálkodási stratégiáról beszélünk, az erdőket és az erdő alapú ágazatot érintik ezek. Ez egy apró módosítás. Lényeges az, hogy holisztikus megközelítést alkalmazunk az erdőre és az ehhez kapcsolódó szakpolitikákra, és az értékláncot is figyelembe vesszük. Mire is gondolok a holisztikus megközelítéssel? mi kellene, hogy a stratégiába tartozon ennek alapján? Az erdő és az erdővel kapcsolatos tevékenységek kerülnek a középpontba. De van az erdőket érintő kutatási, fejlesztési tevékenység, ott van a környezet, vannak az erdő alapú ágazatok, a vidékfejlesztés, valamint az éghajlatváltozás, ezek is mind-mind olyan területek, amelyek ide kapcsolódnak és ezért is támogatja hat biztos ezt az új stratégiát. Nagyon röviden arról, hogy ez a stratégia hol helyezkedik el, illetve meg a célkitűzései. Először. A lényeg az, hogy az erdők pozitív szociogazdasági és környezeti szerepet töltsenek be az Európai Unióban foglalkoztatással, vidékfejlesztéssel, többletértéket jelentő termékekkel kapcsolatos területeket érint. Persze figyelembe kell vennünk a kocs stratégiát, uniós stratégiát, és itt a 2020-as stratégiára gondolok, illetve a különböző 2050-re meghatározott célokra. Ezekben a stratégiákba ágyazódik a stratégia, a mi stratégiánk. Figyelme véve az uniós kulcs célkitűzéseket. Ugyanakkor pedig azt is elmondanám, hogy az, ami uniós politikaként zajlik, az tükrözni fogja azt, ami a tagállamok szintjén történik. Hiszen egyébként az erdőgazdálkodás az tagállami hatáskörbe tartozik, de emellett uniós hatáskörbe is. A szubszidiaritásról már régóta beszélgetünk, erre figyelni kell. A stratégia kapcsolatot teremt a két hatáskör között. Szeretnénk ha ez a stratégia az erdőkkel kapcsolatos cselekvést érinteni, uniós hatáskörre gondolok itt, megfelelő jelzéseket küldenénk. Melyek az alapvető elvek? Én három elvről beszélnék. Fentartható erdőgazdálkodás, ez az első. A második az erőforrás hatékonyság. A harmadik pedig a globális erdőkkel kapcsolatos felelősség. Itt, ami ezt a három elvet illeti, lehet, hogy ki kellene ezekre is térni egy kicsit. Nem a fenntartható erdőgazdálkodásról vitázunk újra és újra, ami fontos, az az, hogy a 2020-as stratégiában az erdő az egyik cél, célkitűzés. A cél az erdőkkel kapcsolatban az, hogy gondoskodjunk arról, hogy fenntartható erdőgazdálkodási elvek alapján igazgatják az erdőket az Európai Unióban. És emellett az Európai Unió van erősödik a fenntartható erdőgazdálkodás, illetve az erdők kiirtása csökken. A stratégia hozzájárulna ahhoz, hogy az erdő funkcióinak megfelelően működjön. Az erdő és erdőgazdálkodás értéklánca ezáltal versenyképes lesz, és a bio alapú gazdasághoz hozzájárul. A stratégiában nyolc prioritást jelentő területet határoztunk meg, gyorsan ki is térnek ezekre. Azért, hogy vázoljam, miről is beszélünk. Először is A koordinálás és kommunikáció az egyik létfontosságú fejezet. Erre nagyon nagy hangsúlyt helyezünk, azért, mert úgy éreztük, hogy jobb tájékoztatásra, jobb kommunikációra volna szükség. Ez az erdő gazdálkodási ágazat hasznára válna. A másik fontos terület a társadalmi célkitűzések eléréséhez történő hozzájárulás. Mire is gondolunk? Az erdőket itt globális szemszögből nézzük a vidéki és városi közönségeket támogatjuk, és figyelembe vesszük az éghajlatváltozás hatásait az erdőkre, valamint erősítjük az ökoszisztéma szolgáltatásokat. Végezetül a tudás alap erősítése, ez is nagyon fontos. Jobb, naprakész információkra van szükség, továbbá erőteljesebb kutatási, fejlesztési tevékenységekre. Valószínűleg látták, hogy a közlemény nem tartalmaz javaslatot jövőbeli cselekvési tervre, erdészeti cselekvési tervre, így döntöttünk. Érdekünkben áll azonban, hogy stratégiai orientációjú legyen az általam az előbb nagyon gyorsan felsorolt prioritási terület, nyolc kapcsolódó prioritási terület. Ez azért van így, mert szeretnénk a lehető leggyorsabban valóra is váltani ezt a stratégiát. A tagállamoknak meg kell nézniük, hogy milyen célkitűzéseket határoztunk meg, akkor, amikor a saját tagállami nemzeti cselekvési terveiket alkotják meg. Ezt szeretnénk elérni a stratégiánkkal. A fenntartható erdőgazdálkodás kritériumai kulcsfontosságúak a stratégia sikere szempontjából. Ezért fontos az, amit már az előbb említettem, tehát az, hogy ambiciózus és bizonyítható kritériumaink legyenek, amelyeket az erdőkre, a biomaszára használni lehetne. Itt kritériumok felállításáról van szó, megbeszéljük azt, hogy milyen kritériumokra van szükség. Hát nem kell valami újat feltalálnunk, inkább csak napra készé kellene tennünk a régi kritériumokat. Végezetül az erőforrásokról is beszélnem kell. A szakbizottság tudja, hogy a kappal mi a helyzet, ennek is a második pillérével az erdők az esetleges finanszírozás tárgyát képezhetik. A vidékfejlesztési rendelet most már jobb, és lehetőséget biztosít arra, hogy segítsük az erdőket, az erdőfejlesztést illetve az erdőkkel kapcsolatos tevékenységet. Ami nem változott, természetesen az, hogy ha a vidékfejlesztés alatti finanszírozást és pénzügyi támogatást nézzük, akkor a kedvezményezetteknek bizonyítaniuk kell az, hogy fenntartható erdőgazdálkodási elvek alapján gazdálkodik. Beszélnék még néhány rendelkezés álló e, eszközről, erőforrásról. Említettem, hogy hat biztos írta alá ezt az javaslatot. Ott van a Life Plus program, ott vannak a kohéziós alapok, strukturális alapok, ott van a Horizon 2020-as program, és ebben az új lehetőség, az Európai Innovációs Partnerség lehetősége, fejlesztési és éghajlatváltozási szakpolitikák, fejlesztési alapok, a Red Plus és a FLEG programok. Egy élénken vitatott kérdés, és itt meg kell említenem, hogy a viták során a tagállam mok valamint a bizottság, de az érintettek hozzájárulása is lényeges volt a megbeszélések során, tehát erőteljes kezdeményező lépéseket láthatunk a tagállamok és az érintettek részéről. A kormányzásra vonatkozóan van egy fenntartható erdészeti bizottságunk, erre szükség is van. A közlemény azt mondja, hogy a, ennek a szakbizottságnak a működését hatékonyabbá kell tenni. Azt is meg kell néznünk, azt is meg kell vizsgálnunk, hogy az, erdő, az erdészeti szakpolitikák koherenciája hogyan biztosítható. és a minősége kapcsolatos vitákat uniós szinten kell lefolytatni. Nagyon hálásak vagyunk azért, hogy a belül az erdészeti bizottsággal tárgyalhatunk, és van az erdő alapú gazdálkodásnak is egy külön tanácsadói bizottsága, ezzel is tárgyalunk. Természetesen nem felejtettünk el más érdekes területet sem, amelyekről beszélnünk kell, amelyet le kell fednünk. Meg is említem, hogy melyek ezek a területek. Az erdőtüzek, a különböző betegségek, növénybetegségek és járványok, regionális együttműködés, ezek mind olyan területek, amelyekre odafigyelünk, megpróbálunk odafigyelni. Jó néhány tagállam kérte ezt tőlünk. Hogyan tovább? A tanácsnak már benyújtottuk, Ugyanakkor, amikor a parlamentnek is benyújtottuk a stratégiánkat, és a tanács érintett munka csoportja tanácsi következtetéseket beszél meg. A tárgyalások előre haladtak, azt mondanám, hogy már a folyamat felénél tartunk, a tagállami eszmecsere zajlik. és most a az önök bizottságában is beszélgethetünk erről a stratégiáról, önök pedig elmondhatják azt, hogy mi legyen a stratégiánkkal az Európai Parlament véleménye szerint. Zárszóként pedig megjegyezném, hogy bele is vágtunk a végrehajtási munkába a fenntartható, bizottság, fenntartható erdészete foglalkozó szakbizottság decemberben beszéli meg azt, hogy mit kell tenni, és éppen tegnap találkoztunk az érintettek, érdekelt felekkel, Kopakovcsekával és másokkal, velük próbáltuk meg részletesen is megbeszélni a stratégiát mindenképpen szükség van arra, hogy a stratégiát felülvizsgáljuk, 2018-ban történne ez meg, akkor kiértékelnénk a stratégia végrehajtását. Köszönöm szépen a figyelmüket, és tegyék fel kérdéseiket, szívesen megválaszoljuk azokat. Köszönöm szépen, Markus. Elizabeth. Most pedig megadom a szót a tagjainknak. Igen, köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen Markus Holznernek is, hogy ismertette ezt a stratégiát. Már nagyon régóta várunk erre a stratégiára. Érdekünkben áll, állt volna az, hogy még a jelenlegi parlamenti ciklusban lezárjuk ezt az anyagot, hiszen már éppen ideje volt az 1998-as stratégiát átdolgozni itt ebben a bizottságban egyet tudunk érteni azzal, hogy az ökoszisztéma szempontjából az erdők fontos szerepet töltenek be, de a jólét és a foglalkoztatás szempontjából is a fenntartható erdőgazdálkodás pedig a vidékfejlesztés pillére. Az erdőgazdálkodási stratégiában ennek előtérben kell lennie az erdőkkel kapcsolatos stratégia továbbfejlesztését abszolút üdvözölni kell. Köszönöm szépen a bizottságnak és az Agri főigazgatóságának azt, hogy ilyen széleskörű megközelítést alkalmaztak, és az egész értékteremtő láncot figyelembe vették. Az európai erdőgazdálkodás egy mostanáig tagállami hatáskörbe tartozott, és hiszem azt, hogy a szubszidiaritás elvét a jövőben is meg kell őrizni. A bizottság javaslatait meg kell vizsgálnunk, és a prioritásokra szükség van egy hosszú távú stratégiát igényel az ágazat, és meg vagyok győződve arról is, hogy nem csak európai erdészeti ágazatról van itt szó, mindenképpen túl kell lépnünk európai az európai erdészeti területen figyelembe kell vennünk a kereskedelmet is. A fa kereskedelem nagyon fontos. Meg kell néznünk a standardeket, a nemzetközi egyezményeket, az erdészeti stratégiának is figyelembe kell ezt vennie. Fentartható erőforrásként kell elismernünk az erdőt és a ö, fa felhasználása is fenntartható kell, hogy legyen. A jövőbeli munka ezt vegye figyelembe. A fenntarthatóság bizonyítása, tanúsítása továbbra is a tagállamok munkája jó fenntarthatósági kritériumaink és mutatószámaink vannak. Az új fenntarthatósági kritériumok meghatározását én bírálnám. A közelmúltban intenzíven vitáztunk a LULUCF-fel kapcsolatban. Jelenleg egységes életrendszerünk erre vonatkozóan nincs, ezért elég nehéz lenne 28 tagállamnak alkalmazni azt. A kötelező erdőgazdálkodási terveket én problémásnak mondanám. Az európai szintű kötelezettség bürokratikus eljárás, és nem is arányos. Nagyon sok vállalkozás már most is, pontosan a bürokratikus terhek miatt, a, lemondanak a vidékfejlesztési keretről, holott ennek adottnak kellene lennie. Az Európai Unió túl messzire megy ö, azzal, hogy minden ö, telek és erdőtulajdonost bevegyen a hatály alá. Ez túlmegy a kereten. A nemzeti tervek, valamint a ezzel egyenértékű gazdálkodási tervek is érvényesek kell, hogy legyenek. Továbbá van még egy nagyon fontos és vitatott kérdés, ez a kaszkált hatás, átgyűrűző hatás. A lényeg az, hogy a foszilis erőforrásoktól eltávolodjunk. Ez az elv túl messzire megy, a kaszkád átgyűrűző hatás a közvetlen piaci beavatkozás nélkül is eredményeket érhetnénk el. Van még valami, amiről beszéltek. Az állandó erdő, erdészeti bizottság nagyobb hatalmat kapna ez a, az a bizottság, amely illetékes ebben a témában ezzel a stratégiával is foglalkozna, de az értékteremtő lánc minden érintett, érdekelt felét figyelembe kellene venni. Azt is meg kellene nézni, hogy az erdők globális szempontból milyen fontos szerepet töltenek be ebben a folyamatban. Köszönöm szépen. Johansson és Heusling képviselők kapják meg a szót. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy ismertette az új erdőgazdálkodási stratégiát. És üdvözlendőnek is tartom magát a stratégiát. Ami az erdészet témakörét illeti, ahogyan hallhattuk is, EU szerte rengeteg tevékenység irányul erre, illetve az erdőkre. Ez egy olyan terület, amely helyi, illetve nemzeti illetékességben tartozik. Iparpolitikához, kutatáspolitikához is kapcsolódik. A Horizont 2020-szal is összefüggésben áll. Tehát nagyon fontos, hogy koherensen, holisztikus, teljes nézetben lássuk ezt. A bizottsági ismertető ezeket figyelembe is vette nagy mértékben. Fontos abban az összefüggésben is megvizsgálni az erdészeti stratégiát, hogy az utóbbi években ez az ágazat nagyon sok tevékenységet végzett, és hozzájárult a környezetvédelemhez, a fenntartható társadalom létrejöttéhez, illetve az energiatermeléshez is. Tapasztalataim szerint a faágazat nem csak nyersanyagként használja az erdőt, nem csak energiatermelésre szeretné használni, hanem nagyon sok egyéb ágazat kiindulási anyaga is az, ami az erdőkből származik, sőt, még akár ruhát is lehet készíteni az erdőből származó anyagból. fenntarthatóbb, például az erdő faanyaga nyersanyagként, mint a pamut, mert a pamuthoz nagyon sok mérgező hatású vegyszer is kapcsolódik. Tehát bővíteni, hatékonyabbá eh, tenni kellene az erdőgazdálkodást. Svédországban nálunk rengeteg regionális típusú eltérés van az erdők között, illetve az erdőgazdálkodás között. Tehát messze nem mindegy, hogy dél-közép vagy pedig Észak-Svédországról van-e szó. Ugyanilyen nagy különbségek vannak Európa szerte. És ahogyan hallhattuk a kollégától, az európai és a nemzeti erdészeti stratégia össze kell, hogy függjön egymással, és össze kell, hogy kapcsolódjon az egyes erdész gazdálkodók, illetve vállalkozások tevékenységével is. Figyelembe kell venni a területi sajátosságokat, és ez számos tagállamban meg is valósult, tehát nem csak szövetségi szinten, hanem regionális vagy tartományi szinten gazdálkodnak ezekkel a forrásokkal. Tehát hasznos lenne a régiók közötti együttműködéseket támogatni, fejleszteni. A javaslat egyéb területeiről is érdemes eszmét cserélni, de erre majd később visszatérhetünk. Összességében annyit szerettem volna elmondani, hogy üdvözlendőnek tartom a javaslatot, és egy valódi érdemleges stratégiához vezethet majd az ezzel kapcsolatos vita. Hiszen az erdészeti stratégia elősegíti a jövőbeni stratégiai céljaink elérését. Tehát én nagy várakozásokkal tekintek az erdészeti stratégia jövőbeni vitái elé. Elnök, köszönöm szépen. Hajszling úr. Köszönöm szépen, hogy ezt a témát felkarolja a bizottság, és hogy azon iparkodik, hogy egy stratégiát kidolgozzon, illetve hogy kiigazítsa a régét de én úgy tart, gondolom, hogy ez nem annyira konkrét. Itt az erdő az nem csak a fák összességét jelenti, az erdőt nem, ha megnézzük, Európa különböző pontjain különböző erdők vannak, különböző erdőfajtákkal. És ezért különböző módokon kell bánnunk a különböző fafajtákkal. Dél-Európában nagyon nagy területeken pusztít az erdőtűz évről évre, ezért világosan ki kell mondanunk azt is, hogy az erdő telepítéssel kapcsolatban is el kell járnunk. Mm, felbukkan ez a probléma akkor, amikor ténylegesen pusztít az erdőtűz, de aztán utána elfelejtjük. Nagyon sok területek kapcsolatban van problémánk. Az intenzív művelésű ágazatokban a, fő, a fa használata, valamint a erőforrás fenntartható használata vitatott témák. A fa alapanyag, de azért elérkeztünk a határokhoz. Figyelnünk kell a arra is, hogy offenzív módon közelítsük meg ezt a kérdést. Az intenzív használattal már elértük az erdá, gazdálkodás határait, és ez árt a régióknak. Ahonnan én jövök, a tüzelőfát újra felfedezték, és ezzel fűtenek. Az ára a fának triplájára ugrott és a különböző kritériumok, na, most már nem, a kritériumokat nem veszik annyira figyelembe, holott kellene. A használtal kapcsolatos konfliktusokat nem említették meg, pedig ezt is meg kellene említeni. A tanúsítási rendszer jó lenne Európában, de egy egységes rendszerünk legyen, egységes pecséttel, a fenntarthatósági kritériumokat európai szinten is meg tudjuk határozni. Legyen intenzív az ezzel kapcsolatos munka. Olyan rendszert dolgozzunk ki, amelyre vonatkozóan elmondhatjuk, hogy ez már fenntartható erdőgazdálkodásnak számít. Ezt kell megcélozni, még akkor is, ha az erdőgazdálkodási politika nemzeti hatáskörbe tartozik azért a fenntarthatóság kritériumait európai szinten is meg lehetne határozni, és a jövőben offenzív módon járhatnánk el. Az intézmények erősítése témájában azt kell megnéznünk, hogy hova jutunk majd hiszen úgy tűnik, hogy a jelenlegi intézmények nem működnek megfelelően, akkor erre kell összpontosítani, erősíteni kell, de az, hogy csak ennyit mondunk, az túl általános. A jövőre nézve pedig elég kevés cselekvést határoztak meg. Köszönöm. Grazie, Martin. Olenicek, poja... Köszönöm szépen, Martin. Olenicek, képviselő. Köszönöm szépen a szót. Köszönöm, elnök úr. A vita lehetőségét a stratégiával kapcsolatban én is üdvözlendőnek tartom a 2020-as összefüggéseket is figyelembe véve. Én azt hiszem, hogy valamennyi tagállam erdészeti gazdálkodási tevékenységét összefogó keretben kell látni ezt a témakört. És jó lenne minden tagállam szempontjából, hogyha az Európai Bizottság egy egységes javaslatot tudna összeállítani. Megvan persze annak a háttér oka, okrendszere, hogy miért alakultak ki különböző erdőgazdálkodási rendszerek, és miért nem valósult meg az egységesség. Lengyelországban például a stratégián gerincét az képezi, hogy állami tulajdonban vannak az erdők. Más országokban viszont magántársaságok vagy különböző erdőkezelő szervezetek, illetve magánszemélyek tulajdonolják az erdőt. Úgyhogy az erdőkről, erdészetről szólva fontos azt is megemlíteni, hogy Európa erdeinek újra telepítése most már hozza az első eredményeket. Az egyik előnye ennek a folyamatnak, hogy stabilizálja az éghajlatot, ellene hat az éghajlatváltozásnak, és munkahelyeket is teremt. Több mint három millió munkahely jött létre az erdészeti ágazatban Európa szerte, és ez nem kis dolog. a Horizont 2020-as keretben új technológiákra, új munkahelyekre is kell gondolnunk. az erdőket fenyegető és itt felsorolt veszélyforrásokat is szóba kell hoznunk, például az erdőtüzek veszélyével foglalkozni kell, illetve az egyéb veszélyforrásokat is kezelni kell. Ezt új fajták meghonosításával, illetve új fafajtáknak a terjesztésével tudjuk elérni. Olyan fajtákra van szükség, amelyek jobban ellenállnak ezeknek a veszélyeknek, illetve a a hőnek. És ezt úgy kell megvalósítani, hogy a magán gazdálkodók is hatékonyan részt tudjanak venni ebben a munkában. Közös biztosítási rendszert kell kialakítani európai léptékben. Erdőbiztosításra gondolok. Ugyanúgy, ahogy a mezőgazdasági területeket, illetve a szántóföldeket már most is tudjuk biztosítani egy ilyen rendszerben. Különböző társadalmi hatásai vannak az erdőgazdálkodásnak, és komoly gazdasági tényező is egyben, hiszen értékes faanyag származik az erdőkből, amelyet Európa szerte széles körben használnak, és Ami a környezetvédelmet illeti, ott öntsünk tiszta vizet a pohárba. Mondjuk ki, hogy Európában nagy földterületeket hasznosítunk mezőgazdasági műveléssel, és a jövőben talán célszerűbb lenne, hogyha ezeket erdőkkel telepítenénk be. Társadalmi, gazdasági, környezetvédelmi szempontok is indokolják ezt. Tehát tartsuk egyrészt ezt szem előtt, másrészt, hogy vannak olyan termelés szempontjából kisebb hozamú, gyengébb területek, amelyeket a jövőben így lehetne hasznosítani. Tehát, hogyha erdővel ültetnénk be őket, az hatékonyabb felhasználás lenne. Így megmentenénk az eróziótól a talajt például. Köszönöm szépen. Elnök, Egnyú úr. Köszönöm, elnök úr. Az erdők fenntarthatóságáról beszélünk itt. És van nálunk, Nagy-Britanniában, egy fenntarthatatlanná vált ö, fa, a, a gyertyánt, a gyertyán vész fenyegeti nálunk, és az Egyesült Királyságban kipusztulhat láttam, hogy például a saját gazdaságomban hogyan száradnak el ezek a fák. Van egy reménysugár. Úgy tudom, hogy génmódosítással megvan arra a technológia, hogy a gyertyen ismét ellenállóvá tehető, ellenálló legyen. Úgyhogy brit kutatók kidolgozták ennek a módszerét, és képesek védelmet biztosítani. A kérdés az, hogy a zöld lobby nyomása alatt az Európai Bizottság vajon fellép ennek érdekében. Dorfman e Grazie, Presidente. Ehm, ja, ich halte es gut, dass äh, nagyon jónak tartom azt, hogy európai stratégiáról äh, tárgyalunk, hogy ezen elgondolkozunk. ha a mezőgazdaság és az erdészet szerepét veszük figyelembe az energia ágazatban, és ha az éghajlatváltozásról is beszélünk, akkor láthatjuk, hogy az erdőgazdálkodás és az erdészet milyen kiemelkedő szerepet játszik. Másfajta vita, mint a mezőgazdaság esetében. nem értek egyet azzal, amit Hajzlin kolléga elmondott a használat tekintetében. Európa ö, nagy részén, mindenek előtt a hegyvidéken nem kihasználtak az erdők. Ez már évtizedek óta így van. Azért, mert a használat, az erdők használata ilyen területen nem igazán éri meg. a széndiokszid kibocsátás csökkentése szempontjából az erdők ezeken a területeken nem töltik be azt a szerepet, amelyet be kellene, hogy töltsenek. Ugyanakkor a, a széndiokszid kibocsátás, mint a széndiokszid elnyelés. A, az erdők felhasználása esetében pedig a széndiokszid elnyelési kapacitás növelhető lehetne a különböző tevékenységekkel. A mi régiónkban az elmúlt 5-10 évben egy jó gyakorlatot honosítottunk meg. A távfűtés, a közösségek távfűtése területén európai alapokat veszünk igénybe a kap második pilléréből. A ö, ö, fa esetében van tehát eszköz a második pillér alatt, és ezt sikeresen használtuk az elmúlt hét évben. És az erdő tulajdonosok használták is az erdőt. Az Európai Bizottság megkérdőjelezte ezt az alapot, és most, amikor az új költségvetést tervezte, akkor is. Azt mondanám ezzel, hogy ha a stratégiáról mm, gondolkodunk, akkor ez legyen széles körű, és az egyik kész tudja azt, hogy mit teszik a másik. Ne az legyen, hogy szép szavakat írunk csak le, de aztán a vidékfejlesztési tervben a fa használatát nem könnyítik meg a problémásabb területeken, holott vannak olyan régiók, amelyek, régiók, amelyek ezt szeretnék megtenni. Heisling kolléga beszélt még arról is, hogy meg kell akadályozni azt, hogy az erdőtüzek elpusztítsák az erdőket. Ha európai pénzeket szeretnénk alapvető módon felhasználni arra, hogy a tüzekért kártalanítsunk, hát lehet, remélhetőleg nem bántok meg senkit, ismeretes az, hogy Dél-Európában nagyon sokszor tudatos gyújtogatásról van szó. Rövid távon csak így tudnak ezből hasznot húzni de ez nem védi az erdőt. Nem szeretném, hogy korábbi gyakorlatokat, üzelmeket támogassunk európai pénzekből. Erre ügyeljünk. Figyeljünk arra, hogy az erdőtüzek esetében mikor lehet kártalanítani európai pénzekből. Nézzük meg, hogy ki legyen a felelős, az ilyesmiért helyi szinten kell kezelni ezt a kérdést. A gyújtogatások esetében viszont ne kártalanítsunk európai pénzekből. Köszönöm. Bene, grazie Herbert. Adesso... Köszönöm szépen. Utolsó hozzászólunk Luis Capulas. Obrigado, Presidente. Eu também queria eh, saudar a apresentação feita pela Comissão. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, eh, köszönöm a bizottság hozzászólását. Egy kicsit eh, praktikus megjegyzésem lenne hozzá. A dokumentumot jónak tartom, nagyon koherens, jó a szerkezete, és azt gondolom, hogy széleskörű támogatást fog kapni, de azt gondolom, hogy gyakorlati szempontból nem sok hatása lesz. Lássuk, hogy mi ennek az oka. Koordinációs megoldásként az állandó erdészeti bizottságot kívánják fenntartani, illetve hát a munkacsoportot, illetve a Natura 2000 csoportot. Tehát tulajdonképpen a koordináció terén az eddig is meglevő szervezetekre támaszkodnának. Márpedig koordinációs feladat bőven van, ott van a vidékfejlesztés, ami elég jelentős, több mint 5 milliárd eurós keretet kap a 2007-2013-as időszakra, és hát a következő időszakban nagyságrendileg hasonló összeget fordítanak majd erre, viszont ezek a, a tagállamok önkéntes saját hatáskörű intézkedései, úgyhogy hát tartok tőle, hogy filozófiai jellegű a mai beszélgetésünk, hiszen egy esetleges európai erőgazdasági stratégiáról beszélünk, miközben a tagállamok éppen most érnek a vidékfejlesztési ciklus végére. Ennek fényében azt gondolom, hogy a dokumentum alapján úgy tűnik, hogy megtartjuk a jelenlegi, jelenlegi struktúrát, és nem lesz egységes európai programozási tervezési szerv, úgyhogy nem tudom, hogy hogyan tudjuk a gyakorlatba átültetni a mostani vitában felmerült gondolatokat. Kíváncsi lennék rá, hogy a bizottság hogyan kívánja felhasználni a, a vita elemeit, például a vidékfejlesztés tekintetében, hiszen arról is éppen most folyik vita a bizottságnál. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök. Nos, köszönöm mindenkinek a hozzászólásokat. Arra is emlékeztetnék mindenkit, hogy a frakció elnökök testülete nem engedélyezte még erre a ciklusra az erdő gazdálkodással kapcsolatos saját kezdeményezésű vélemény összeítását, úgyhogy természetesen ebben a ciklusban nem tudjuk majd elfogadni a véleményt. Minden esetre köszönöm a bizottság közreműködését, és Márkusz Szolcer igazgatónak visszasadnám a szót, hogy foglalja össze a mai vita tanulságait. Tessék! Köszönöm szépen, elnök úr! Nagyon rövid leszek. Talán három kérdésre érdemes külön kitérnem. Először is az erdőtüzek kérdésével kezdjük. Ez olyan téma, ami a vita kezdete óta ott van a köztudatban, és hát foglalkozunk is vele mi is szakmai körökben, nagyon komplex problémáról van szó, arra hívnám fel most a figyelmet, hogy konkrétan a fejlesztési programban vannak olyan elemek, amelyek a, az erdőtüzek megelőzését igyekeznek elősegítve, segíteni, illetve az erdők regenerációját is támogatjuk. Tehát nem arról van szó, hogy eh, hát eh, ártanánk az erdőtüzek ügyében, hanem segítünk éppen, nem csak segítünk eh, megelőzni az erdőtüzeket, hanem segítünk kezelni a, az esetleges tüzek hatásait is. Hatalmas pusztítást tud végezni. Egy erdőtűz például a biodiverzitásra is nagyon drámai hatása van, úgyhogy mindenképpen foglalkozunk ezzel a kérdéssel. Jó ideje dolgozunk már az erdőtüzek problémájának kezelésén, természetesen korlátozottak a e, lehetőségek a tagállamok oldalán, illetve a bizottság szolgálatai e, oldaláról is, de igyekszünk e, jó megoldást találni a problémára, és ahogy a prezentáció során is elhangzott már, találtunk már bizonyos megoldási elemeket, és mindenképpen stratégia, a stratégia e, része lesz az erdőtüzek kezelése. Aztán a, a kórokozók, e, kártevők és betegségek kapcsán természetesen ismerjük például a körisfet hát érintő e, fabetegséget, amiről már szó volt, és hát más betegségeket is persze nyomon követünk lesz, lesznek intézkedések az ilyen betegségek kezelésére. Számunkra különösen fontos terület ez, nem csak a kőrűs, hanem az összes kártevő és betegség, úgyhogy a stratégia mindenképpen nagyobb figyelmet fordít majd erre a kérdésre, természetesen az ismert keretek a lehetőségek között. Aztán arra a felvetésre térve, hogy ez a vita csak filozófiai jellegű, nem az, az erdészeti stratégia nem csak elméleti kérdés. Lehet, szóval nem csak elméleti dolgokról itt van szó, azt is nagyon alaposan megvizsgáltuk és figyelembe vettük, hogy mi az, amit reálisan elérhetünk a tagállamokkal és az érintettekkel együttműködve. Az egyeztetések már két éve zajlanak, úgyhogy én személy szerint azt gondolom, hogy nem áll fenn az a veszély, hogy a most elfoglalt stratégia az túl későn születik meg, vagy haszontalan lesz, hiszen már most vannak ö, olyan régiók, ahol jól tudják, hogy mi az egyeztetések eredménye, és hát a, a vidékfejlesztési programmal kapcsolatos terveikbe ezt már be is építik. Úgyhogy hát zárásképpen köszönöm még egyszer, hogy ismertethettem itt a stratégiát. Külön köszönöm azt, hogy a parlament még ebben az évben szakított erre időt, nagyon hálásak vagyunk érte. Köszönöm szépen! Rendben mondja az elnök. Köszönöm szépen, és köszönöm minden hozzászólónak a vitában való részvételt. Ezzel tovább is léphetünk az utolsó napirendi pontunkra. Tökéletesen tartjuk a menetrendet, úgyhogy időben sor kerülhet majd, majd a karácsonyi köszöntőre is. Nos, akkor jöjjön a közösségi növényfajta hivatal elnöke, aki ismerteti a közösségi növényfajta hivatal tevékenységeit. Martin Ekvad, tehát a vendégünk. ő mutatja tehát majd be a hivatal tevékenységeit. Korábban egyébként az Európai Parlament nem volt érintve az európai növényfajtákkal kapcsolatos jogszabályok megalkotásában, de hát ez a helyzet változott. Egészen konkrétan a növényi szaporító anyagokkal kapcsolatos rendeletben szerepelnek mm, új feladatok is, amelyeket ez a hivatal tölt majd be és a négyfajta jogokkal kapcsolatos hivatal hatáskörei a jövőben tovább bővülhetnek majd. Egyébként úgy tűnik, hogy hát igen kevés európai polgár van tisztában a hivatal munkájának a fontosságával. Az Európai Parlament is a növényfajta hivatallal karöltve igyekszik ezen a helyzeten változtatni, jobban megismertetni a polgárokkal a hivatal működését, és egyébként megrendelt a parlament egy ö, ö, elemzést is a, az önmagukat finanszírozó ö, ügynökségek ö, működéséről, úgyhogy nagyon érdekes és aktuális a téma. Ecuadoria a szó, tessék. Thank you very much, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani a mezőgazdaság és vidékfejlesztési bizottság elnökének a meghívásért. Megemlíteném, hogy korábban nem volt itt igazán szoros a parlament és a növényfajta hivatal között, Történetesen ez az első alkalom, hogy a parlamentben szólalok fel, és talán az első olyan alkalom, hogy egyáltalán a hivatalunk a 95-ös létrejötte óta ebben a bizottságban képviselteti magát, felszólal. Úgyhogy azt gondolom, hogy szerencsés, hogy szorosabb a kapcsolatunk. Persze a Lisszaboni szerződés előtt formális kapcsolat nem volt a két intézmény között, mostanában viszont már ott van a PRM rendelet is, ami, ahogy az elnök úr is nagyon helyesen rámutatott, bővíti a hivatalunk hatásköreit, és természetesen ezekről a tevékenységekről és a jogszabályjavaslatról a parlament is véleményt nyilvánít. Néhány évvel ezelőtt volt egy értékelés is a tevékenységünkről, illetve a, a szervezetünket létrehozó rendeletet is felülvizsgálják majd, és ha jól tudom, abban is érintve leszünk mi magunk is, részt veszünk majd a folyamatban. Ahogy az elnök úr említette, a, volt egy vizsgálat az önmagukat finanszírozó ügynökségekről, szervezetekről az unió berkein belül, és azt gondolom, hogy ez nagyon érdekes és nagyon fontos az is, hogy a parlament érdeklődik a pénzügyi működésünk irányában. Most ma lehetőségem van arra, hogy a, ne csak a pénzügyeinkről, hanem a tevékenységünkről is beszéljünk. Az innováció azt gondolom, hogy létfontosságú eszköz, ez segít a kívásokat kezelni az egyenezebbi nehezebbé vállalgazdasági és egy összetettebbi vállalgazdasági helyzetben a növények megfelelő használata, megfelelő kezelése létfontosságú az egyre növekedő népesség ellátása szempontjából is. Nem lehet végtelenségig növelni a mezőgazdasági területek méretét, úgyhogy a növényfajtákat kell javítani, mégpedig lehetőleg úgy, hogy például kevesebb vegyszert használjunk, és megfelelően nagy legyen a növényfajták sokfélesége is, ami növeli a biztonságot. A korábbi vita témáival kapcsolatban felvetném, hogy például igen komoly munka folyik a fafajták sokféleségének növelése érdekében is, hiszen egyes fafajták jobban bírják a mm, tűzzel járó hőterhelést, mint mások. A mai prezentációm fő témája, fő üzenete az, hogy a növények védelme rendkívül fontos, és ennek a feladatnak az ellátását a legjobban egy önmagát finanszírozó szervezet tudja ellátni. Na mi pénzügyeink átláthatóak, jól kezeljük a pénzt, és hát megfelelő ellenőrzés van érvényben. Így aztán igen, logikus megoldás az, hogy új feladatokat kapjon a növényfajtákkal kapcsolatosan a növényfajta hivatal. Nincsen sok időnk, de hát jó néhány időm a feszalásra, de jó néhány témát igyekszem majd felvetni, lehet, hogy egy kicsit túl is szaladok majd az eredetileg tervezett időkereten. Érdemes megvitatni a pénzügyeinket, statisztikákat, a PRM rendettel kapcsolatosan hozzánk elő új témákat, és hát az rendszer értékelését, illetve a végén majd kérdésekre is lesz majd időm remélhetőleg. Az Európai Unió növényfajta rendszerét 1994-ben hozták létre egy rendeleten keresztül, és a szellemi tulajdonjogok ezzel kapcsolatosan az Unió mind a 28 tagállamában egységes védelem alatt állnak. Ez az EU-s rendszer a nemzeti rendszerekkel együtt létezik, ugyanis 24 EU-s tagállamban van növényfajta védelem, tehát az is érvényben marad, a védelmet kérő, kérelmező szervezet döntheti el, hogy nemzeti vagy EU szintű bejegyzést és védelmet kér. Az EU-s rendszer egyébként az UPOV, az új növényfajták védelméről gondoskodó nemzetközi szervezet 91-es egyezményével összhangban van, az is adta egyébként az EU-s rendszer modelljét. És a 28 EU tagállam 24 egyébként az UPOV-nak is tagja, és maga az EU együtt is teljes jogú tag a szervezetben. Tehát ez az UPOV nevű szervezet egy egész világra kiterjedő szervezet, amiben EU szinten is benne vagyunk. A meglevő növényfajta védelmi rendszer egy speciális, egyedi szellemi tulajdonjog védelem, sok mindenben hasonlít egyéb szellemi tulajdonjog védelmi rendszerekre, de vannak sajátossága is. Például van egy mm, nemesítői kivétel, tehát az összes fajtát a nemesítők, a kutatók felhasználhatják korlátozások nélkül. Tehát semmilyen jogi korlátozás nem lehet bevezetni a, a kutatásra az új fajták kiterjesztésére vonatkozóan. Ezen kívül van egy mezőgazdasági kivétel is, a gazdák is a saját területükön bizonyos körülmények fennállása esetén használhatnak levédett fajtákat. Ezen kívül fontos elem az is, hogy szabadalommal nem lehet a növényfajtákat védeni az Európai Szabadalmi Egyezményben, illetve a szabadalmakkal és biotechnológiai találmányokkal foglalkozó EU-s irányelv is tartalmaz ezzel kapcsolatos rendelkezéseket. Van némi vita arról, hogy pontosan hol húzódik a szabadalmi rendszer és a növényfajta védelmi rendszer közötti határ, erről önök is hallhattak már. Nos, a CPVO, a Közösségi Növényfajta Hivatal fő feladata a növényfajták védelme, mégpedig azúton, hogy jó színvonalon dolgozza fel, gondozza a növényfajta védelme kapcsolatos kérelmeket, mégpedig megfizethető árakon, és közben de szakpolitikai iránymutatást és támogatást is ad az érintetteknek. A CPVO 1995-ben jött létre, és a székhelye Angéban, Franciaországban van. Az elnököt és az alelnököt a tanács jelöli ki, és a CPVO-nál 45-en dolgoznak 12 különböző országból, tehát mi az uniós ügynökségek közül a kisebbek közé tartozunk. A CPVO-t az igazgató tanács irányítja, azután van egy, egy felebviteli tanács, ott lehet felebezni, hogyha egy-egy ügyfél, egy-egy kérelmező nem elégedett a döntéssel. És onnan aztán egyébként az Európai Bíróságra is lehet tovább felebezni, hogyha a felebíteli tanács döntésére sem elégedett az ügyfél. Aztán felügyeleti szerveink közé tartozik a Szankó is, a bizottság egészségügyi főigazgatósága, de hát valamennyi együttműködés azért még a tanácssal és az Európai Parlamenttel is van. Igen, szorosan egyeztetünk a tagállami vizsgáló központokkal, és hát rájuk támaszkodunk a, a vizsgálatok végrehajtásában, ezek alapján döntünk arról, hogy védelemre bejegyzünk-e egy-egy új növényfajtát. A igazgató tanács ellenőrzi folyamatosan a CPVO működését, ott jelen vannak az EU-s tagállamok, a bizottság, illetve egyes megfigyelő szervezetek képviselői is. Az igazgató tanács dönt az ügynökség költségvetéséről is. És hát ugye ebből kiderül az is, hogy az Európai Parlamentnek jelenleg nincsen szerepe a CPVO költségvetésének meghatározásában. Ezen kívül az igazgató tanács dönti el azt is, hogy mely laboratóriumokkal, mely vizsgálóhelyekkel működünk együtt a tagállamokban, akik a technikai jellemzéseket végzik. Ugye hát bizonyos minőségi előírásoknak meg kell felelni az ilyen partnereinknek, és ennek, ezeknek a teljesítését vizsgáljuk. Ezen kívül ugyanaz a szerv hagyja jóvá a technikai jegyzőkönyveket, amelyek hát azt biztosítják, hogy külön álló, tehát a többitől eltérő, egységes és stabil fajta E egy-egy adott bejegyzésre javasolt növényfajta. Ez egyébként a forgalmazási engedélyezéshez is szükséges, nem csak az új növényfajták bejegyzéséhez. Ahogy említettem, 45 alkalmazottunk van, külön technikai infrastruktúrát nem, hasz, nem hoztunk létre, a tagállamokban levő irodákat használjuk, amelyeket hát Európa szerte találhatók, többé-kevésbé lefedik a teljes unió területét, és ez is biztosítja azt, hogy a tesztelés során mindenféle környezeti hatás megvizsgálása kerül. Évente közel 48 ezer bejegyzési keremet kapunk, és 2010-től egy online bejegyzési rendszer is működik. Mostanra nagyjából a kérelmek 65%-a az interneten keresztül, ezen a felületen keresztül érkezik be több mint 36 ezer bejegyzést adtunk ki, és ezekből 21.500 még mindig érvényben van. 1800 különböző növény fajról van szó, tehát igen, széles körű szakértelemre van szükség a tagállami irodákban ezeknek az elemzéséhez talán látható, bár eléggé kicsi a betűtípus, minden esetre itt a kérelmek megoszlása található szektoronként, mint látható, a működésünk kezdete óta a legnagyobb az a dísznövények kategóriája, közel 60 000-et teszi ki ez a szektor az összes kérelemnek. Aztán ott vannak a mezőgazdasági fajok, ez 24-25% körül van, és aztán a zöldségek 12%-ot adnak, a gyümölcsfajok pedig 6%-ot. A kérelmek száma szinte minden évben nő, folyamatosan nő. Az idén már meg is dőlt a rekord, egyébként idén volt a legtöbb kérelmünk. Ez a dia mm, nem a legfrissebb, azóta már 3200 fölött jár a kérelmek száma. 3200 új növényfajtát eh, tenyésztettek tehát ki az európai eh, cégek az elmúlt évben. Itt eh, látható a, a kérelmek országonkénti megoszlása. Látható, hogy messze a legnagyobb szám az Hollandiához tartozik, onnan érkezik messze a legtöbb kérelem hozzánk. Utána jön Franciaország, Németország, Dánia és így tovább a többi ország. Egyébként az EU-n kívüli országokból is kapunk kérelmeket. Az Egyesült Államok, Svájc, Japán és Ausztrália ezek közül a legjelentősebb. Úgy a kérelmek 20%-a érkezik az EU-n kívülről, a maradék 80% pedig EU-s országokból. Ez is mutatja, hogy világszerte legkülönbözőbb országokból érkeznek hozzánk növényfajta védelmi kérelmek. Nos, ennyit tehet a tevékenységünkről, lássuk akkor a pénzügyi működésünket, ugye, amit nemrégiben vizsgáltak át. A vizsgálat keretében például elemezték azt, hogy hogyan alapoljuk meg a díjakat, díjakat hogyan kezeljük az, a költségvetési töbletet, és hát milyen ellenőrzési eljárás van, hogyan adjuk jóvá a gazdasági működést. Ugye a díj az egyik központi kérdés, amit a kérelmezők fizetnek, amikor kérik, hogy egyéni védelmet kapjon az ő védelmük, vagyis az ő által kifejeztett növényfajta az igazgató tanács dönt erről, ugye önfinanszírozó ügynökségről van szó, ami azt jelenti, hogy hát a diakból finanszírozzuk a működésünket, amiről lehet azt gondolni, hogy nagyon kényelmes, egy nagyon jó helyzet, viszont hát nem könnyű döntésekkel jár, hiszen biztosítanunk kell a működés folytonosságát, ennek érdekében biztosítanom kell azt, hogy elég pénz érkezzen be a szervezethez, hiszen a tagállamoktól, vagy éppen a bizottságtól nem kérhetünk többletforrást, hogyha esetleg elszámolnánk magunkat, és elfogyna a pénz. És emiatt ugye hát viszonylag nagy összegekre van szükségünk, fontos, hogy elég pénzünk legyen, viszont hát nem is akarunk túl nagy díjakat kérni, nem akarunk túl nagy pénzfelesleget felhalmozni. Ezt nem könnyű megtervezni előre, hiszen hát a kérelemnek megfelelően működünk, és nem nagyon lehet előre tudni, hogy az adott évben hány új kérelmet kapunk, és hány növényfajta bejegyzés lesz még érvényben. Úgyhogy hát nem könnyű pontosan nullára kihozni a, a költségvetést, hogy az összes kiadás megfeleljen a, a bevételek összegének, úgyhogy 2-5 éves időszakra tervezünk, inkább nem évente, és középtávon igyekszünk biztosítani azt, hogy egyensúlyban legyen pontosan a költségvetésünk. Itt vannak a díjak, ugye van egy kérelmezési díj, amit még azelőtt kell befizetni a kérelmezőnek, hogy elkezdeni foglalkozni konkrétan a kérelmével. Aztán ott a vizsgálati díj, ami eltérhet fajonként. Aztán van egy administratív díj, ami hát azt fedi le, hogy átvegyük a tagállamtól az általuk készített jelentést, illetve van egy éves díj is, a kérelmező 300 eurót fizet évente azért, hogy életben maradjon a, a bejegyzése. Egyébként a idén ment le 900-ról 650 euróra a kirendezési díj, és jövő január 1-től az éves díj összege is csökken majd. Ennek az oka az, hogy a tartalékunk, ugye a költségvetésből megmaradó összeg egyre nagyobb, úgyhogy igyekszünk ezt lecsökkenteni. Ahogy látható az elmúlt években, 2011-ben és 2012-ben is költségvetési többletünk volt, olyan 13 millió eurós költségvetéssel gazdálkodunk nagyjából, és a költségvetésből megmaradt másfél millió euró hízlalja ezt a tartalékot, amit az imént említettem. Ugye idén január 1-től csökkent a kérelmezési díj, és így aztán most 0,5 millió euró fog megmaradni a költségvetésből, és jövőre, amikor az éves bejegyzés fenntartási díj csökken majd, akkor már költségvetési deficittel tervezünk annak érdekében, hogy a megmaradó tartalékunk csökkenjen. Eddig ebben a szabadfelhasználású tartaléki keretben elég komoly összeg volt, úgyhogy ezt olvasztjuk majd a 2014-es év során. 2013-ban nagyjából 500 ezeres maradékösszeg lesz még, tehát ennyi plusz bejön a költségvetés maradékaként, de aztán hát több mint 1 millió euróval csökkentjük majd ezt a, a maradék összeget 2014 során. Lássuk akkor, hogy hát mit teszünk a költségvetés egyensúlyáért. Ugye, ahogy említettem, csökkentjük a díjakat, az igazgató tanács egyértelműen emeli a gondolat mellé állt, tehát hogy csökkentsük a díjakat, bár egyébként a mm, tagállamokban ez hát negatív hatásokkal is járhat, hiszen olcsóbb lehet közösségi védelmet kérni, mint esetleg több országban levédetni az új növényfajtát Európa szerte, tehát ott csökkent a kérelmek száma. Egyébként a pénzügyenket áttekintette a, a számvevőszék is a közelmúltban. Ez volt az egyik kérdés, amit vizsgáltak, ugye a díjak összege, illetve aztán a költségvetés jóváhagyása is hát gócsra alá került. a tagállamok jelölik a belső költségvetési ellenőrzést végző személyeket, és a költségvetés jóváhagyása a számvevőszék véleményén alapul. Ezen kívül hát vannak külön belső ellenőrzések is a költségvetéssel kapcsolatban. Tehát tulajdonképpen azt is mondhatjuk, hogy az EU-s testületek többségéhez viszonyítva itt az egy euróra jutó ellenőrzések száma talán a legmagasabb. A PRM rendelet eredményeként új feladatokat kaphat a hivatalunk, az uniós növényfajta nyilvántartás is hozzánk kerülhet, amiről most az Európai Bizottság gondoskodik. Azt gondolom, hogy a legtöbb tagállam örül majd annak, hogy ez hozzánk kerül, illetve az egyes fajok listára való felkerülésével kapcsolatos kérelmek is hozzánk kerülhetnek. Itt tulajdonképpen arról van szó, hogy ha egy mezőgazdasági vagy, növény, vagy zöldségfajtát forgalmazni akar valaki az Európai Unióban, akkor fel kell vetetni egy listára, és az ilyen kérelmek kerülnének hozzánk. Ez tulajdonképpen a tagállamokhoz tartozó egyik hatáskör átadását jelentené, még zajlanak a viták, nem született végleges megegyezés a tagállamok és a parlament között erről. Ezen kívül pedig a növényfajták megnevezésével kapcsolatos tanácsadási feladatokat is mi kapnánk, mi adnánk tehát ezzel kapcsolatban tanácsokat a mm, tagállamoknak, illetve mi auditálnánk a növényvizsgálatokat végző laborokat is. Az alapító rendeletünk módosítása a következő években eseményes, vagy hát esedékes. 2011-ben ennek erre készülve egy magáncég kértékelte a rendszert még 2011-ben a bizottság felkérésére. Az értékelés eredménye az volt, hogy összességében jól működik a rendszer, és az érintettek elégedettek a működésével. Szeretnék, hogyha jelenlegi formájában megmaradna a rendszer bizonyos, gondosan célzott kiigazításokkal. A bizottságtól új kezdeményezéseket ezen a téren már csak a következő ciklusban várunk, tehát majd akkor, amikor az új bizottság elfoglalja helyét. Engedjenek meg még néhány záró megjegyzést. Azt gondolom, hogy a CPVO, a Közösségi Növényfajta Hivatal igyekszik hatékonyan kiszolgálni a kérelmezőket, akiknek hát a hivatalnak köszönhetően nem 28 különböző országban kell egyesével kérelmezniük a növényfajta védelmét, hanem csak egy helyen. Ez csökkenti a nemzeti hatóságok administratív terhelését is, administratív feladatokat veszünk át, a technikai szakmai feladatokat egyébként nem. Szoros az együttműködés a CPVO és a tagállamok között szakmai szinten, és összességében a növényfajták védelmét reális árakon biztosítjuk. A szervezet pénzügyi irányítása megfelelő, és igen, logikus az, hogy új feladatokat kapjon a szervezet, hiszen már közel 20 év tapasztalata van ezen a téren és az EU-s tagállamokkal való együttműködés terén. Nyilvánvalóan az EU-s szabályokat még évtizedekig be kell tartatni, és hát a 28 különböző tagállamban 28 különböző szervezet végzi jelenleg ezeket a feladatokat. Azt gondolom, hogy a hatékonyságot növelheti az, hogyha ezen feladatok egy része egy központi szervez kerül át. Nos, ezzel végre is értem a mondandómnak, hogyha kérdésük van, boldogan válaszolok. Köszönöm, elnök úr. Molto bene, grazie. Eh, Köszönöm szépen. Köszönjük szépen Ákvárt úrnak ezt a nagyon fontos prezentációt. Ez tájékoztat bennünket arról, hogy mi történik ezen nagyon fontos irodában. Nem kért senkit, van esetleg, nem kért senki szót, van esetleg valaki, aki mégiscsak szeretne kérdést feltenni, járór. Igen, nagyon röviden felírtam itt magamnak, hogy egy önfinanszírozó testületről van szó. Hát ez így jó elképzelés. Elég sok ügynökségünk van Európában, amely nem önfinanszírozó, ez egy nagyon jó üzleti modell lenne mások számára is. De hát itt agrárterületről van szó. Ön elmondta, hogy a következő jogalkotói időszakban fogunk még tárgyalni és a munkát kiértékelni. Önök is tudják, hogy ezen a területen van néhány probléma a fajták védelmére, technikai előrelépésre van szükség, védeni kell a szellemi tulajdonjogot is, ez így van. Ott van az előjogok kérdése, az élőlényekre vonatkozóan nem szeretnénk szabadalmakat. Tudjuk azt is, hogy a gyakorlatot néhányan szeretik megkerülni. Vannak olyan vállalkozások, amelyek megpróbálják az technikai eljárást szabadalmaztatni, de ténylegesen élőlény a szoban forgó szabadalom tárgya, úgyhogy ügyelnünk kell a jogi árnyalatokra is. Ügyeljünk arra is, hogy ne alakuljon ki monopól, és hogy az egésznek a gazdák számára legyen haszna. Az önök ügynökségében is minden menjen megfelelően. Vannak itt politikai elvek, ezek nem vitatott alapelvek, de ezeket kell szem előtt tartani, ezeket kell valóra váltani. Ilyen értelemben, a, hát nem azt mondom, hogy a jó és a rossz versenyez egymással, de a politikai igény, valamint a már zajló fejlemények között mégiscsak van verseny. ha sikerül újra megválasztatnunk magunkat, akkor majd a jövőben is tárgyalunk önnel. Az európai mezőgazdaság és az európai gazdák hasznára válik az önök munkája. Köszönöm szépen. Peter Gima következő. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék én is köszönetet mondani ezért a prezentációért, ez nagyon hasznos volt és ez olyasmi, hát lehet, hogy már létezett korábban is, de most ilyen formában létezik. Ön világosan elmondta, hogy egyre több embert kell táplálnunk, és ez nagyon nagy kihívás a közös mezőgazdasági politika szempontjából. nem csak az időjárás, az évszakok, az olyan tényezők, amelyekkel harcolniuk kell a gazdáknak. A tavalyi szárazság miatt megugrottak az árak idén, nagyon jó volt a termés. Vannak olyan tényezők, amelyeket nem tudunk ellenőrizni, például az időjárás Hát ha tudnánk ellenőrizni az időjárást, akkor alig ha tudnánk megegyezni egymás között. Kérdezném, hogy ön egy, elégedett az együttműködéssel, a bizottsággal, a parlamenttel és a tanácsal való együttműködéssel? tehetnék e többet esetleg mm, a tagállamokban is? azt mondta, hogy ez az első ilyen alkalom, hogy itt nálunk prezentációt, prezentációt tart, de akkor hogyan tudnánk jobban együttműködni? Hogyan lehetne jobban védeni az új fajokat? Hogyan védhetnénk ezeket, hogy ellenállóbbak legyenek a betegségekkel szemben? az új fajták esetében szóba kerül a génmódosítás kérdése? A, egy korábbi prezentációm során említették a kör és fát. Esetleg hajlandóak ilyen tekintetben a génmódosítás kérdését is megfontolni? Mert ezzel kapcsolatban nagyon nagy a megosztottság Európában, hogy merre is menjünk de hát hosszú távon mégiscsak foglalkoznunk kell ezzel a kérdéssel. Európa nem tehet úgy, hogy mintha sosem lenne aztán majd valamikor dolga ezzel a kérdéssel. Köszönöm, Jim. Kapulos Santos úr kap És Herbert úr az utolsó. Kriá apenas agradecer informação. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék a prezentációért is köszönetet mondani. Láthattam, hogy mit tesz az ügynökség. Én nem ismertem ennyire a tevékenységüket. Nagyon fontos szerepet töltenek be. A lényeg az, hogy az önök által meghozott döntéseket a tagállamok is figyelembe vegyék hiszen ez megkönnyíti a gazdák dolgát. A frakcióm nevében szeretnék ezért a kiváló hozzájárulásért köszönetet mondani. Köszönöm szépen. És akkor most visszadom a szót Ekvárt úrnak. Yes, thank you very much for those Köszönöm szépen az itt elmondott észrevételeket. Hadd kezdjem a GMO kérdésével, és illetve a, a GMO kérdése, Hogyha azt kell eldöntenünk, hogy nem esíthető-e, illetve forgalomba hozható-e a génkezelt szervezet, génmódosított szervezet, akkor számunkra semleges kérdés, hogy vajon génmódosított szervezetről van-e szó egy új fajta esetében. Szakmai alapon fajtává minősíthetjük, és más hatóságok döntenek arról, hogy forgalomba hozható-e, avagy sem. Az említett európai helyzetet tekintetbe véve úgy gondolom, meglehetősen kevés a génmódosított fajta. Tehát viszonylag kevés az a szám, amely egyáltalán piacra vagy piaci forgalomba hozható lenne. Száz kérelemmel kezdtük, és ebből tíznél kevesebb kapott bejegyzést. És a, az egyik fő megfontolás az, hogy utána nem lehet forgalomba hozni, hiába van levédve. Tehát a jelenlegi helyzettel én elégedett vagyok, és szerintem a jövőben sem a CPO feladata lesz ezt kezelni. Ami pedig az intézményekkel való együttműködésre vonatkozó kérdést illeti. Röviden említettem én ezt az ismertetőmben. Mélyreható, szinte napi együttműködésünk van a Szankó főigazgatósággal, amelyik a szellemi tulajdonjogokat kezeli a bizottsági szervezeten belül. És ezen a munkaterületen számos kérdésben együttműködünk. Talán kevésbé az Európai Parlamenttel, illetve a tanácssal az együttműködésünk nem annyira mélyreható, de ezen változtathatunk a jövőben, legalábbis információcserét megvalósítva. Szívesen eljövünk, ismertetőket tartunk különböző vonatkozásokról, az önöket érdeklő kérdésekről. És szívesen bevonjuk önöket a jövőbeni döntéshozatalba, jogalkotási tevékenységbe is. Tehát én úgy gondolom, hogy ez egy jó fejlemény, előrelépést hoz, úgyhogy a parlamenttel és a tanácssal is nagy örömmel várom a közös munkát a jövőben. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Mindenkinek köszönöm szépen a részvételt. Most lezárhatjuk a mai szakbizottsági ülésünket, és ezennel szeretettel várom valamennyiüket odaként a karácsonyi kocintásra. Tehát mindenki jöjjön, és kívánjunk egymásnak boldog karácsonyt. Köszönöm szépen az ülést. Berekeztem, januárban találkozunk ismét viszontlátásra ő van a között.